Uh, Mindenkit szeretettel üdvözlök a ma délutáni ülésemen, ülésünkön. Két fontos uh, egységes uh, piaci dokumentummal fogunk foglalkozni. Az első az már egy hatástanulmányon túl van, ez pedig a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyásával kapcsolatos. Most pedig a jelentéstevő Antonio Panceri bemutatja a javaslatát, hogy majd módosíthassuk. És aztán a motorkerékpár irányelvnek a módosítóiról is fogunk beszélni, és itt van néhány elem, amely mind a kettőben közös. A vállalkozási főigazgatásságról újból üdvözöljük ezt az mindig erős csapatot, csapatot akik szoros figyelemmel követték ezt a témát. Jó, és amikor őket is meghallgattuk, akkor megnyitjuk a vitát. Most akkor Pánceri úr kap szót, aki bemutatja a jelentés tervezetet, és hogy milyen módosítókat akar belevenni, és aztán az árnyék jelentések fognak jönni, Szártori, Menders, eh, én, eh, Rudó úr, Szundiger eh, úr nincs itt, Szlavini úr nincs itt, nem tudom, a Schwab úr gondoskodik-e majd arról, hogy az árnyék jelentéstevője itt legyen. Na, majd meglátjuk, amikor odaérünk. Páncér úr, parancsoljon. Grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Igen. Tehát itt arról van szó, hogy számos harmonizált ö, szabályt szeretnénk a mezőgazdaság és erdészeti járművek jóváhagyásával kapcsolatban létrehozni, annak érdekében, hogy a belső piac harmonizációját ö, sikerüljön biztosítani, és a környezetvédelmet, illetve a közúti biztonságot, és természetesen a munkahelyek biztosítását is ö, el szeretnénk érni. És ahogy elhangzott, nagyon fontos, hogy a szektor versenyképességét is biztosítsuk, e, oly módon, hogy a típus engedélyt is egyszerűsíteni kellene. Rengeteg konzultációt folytattunk ebben a témában, amelyeket különböző e, a struktúrában különböző szereplőkkel, a felhasználókkal, a szakszervezetekkel, a gyártókkal és egyéb más felekkel is, és ebből reméljük, hogy egy nagyon érdekes jelentéstervezetet sikerült összeállítanunk, amely jó alapú szolgálhat arra, hogy európai szinten sikerüljön egy jó szabályozást létrehozni. És szeretném néhány szempontra most felhívni a figyelmüket. Például a biztonsági szempontokra, illetve a gépekre vonatkozó irányelvvel való összefüggésekre. Nagyon fontos, hogy az új jogi kerettel is konform legyen ez a szabályozás, és nagyon fontos az is, hogy az információkhoz való hozzáférés is garantálva legyen a karbantartással kapcsolatban, és nagyon sok terepi járó, járművel kapcsolatos és műszaki módosításokkal is foglalkozni fogunk. Az egyes ponttal kapcsolatban a azt javasolja a bizottság, hogy zárjuk ki a felhasználás köréből, az alkalmazás köréből a nem közúti mozgómunkagépeket. A gyakorlatilag ez a jogi egyszerűsítés érdekében történne így, és gyakorlatilag, hogyha a gép irány elv hatájából eltávolítanánk ezeket a mezőgazdasági és erdészeti járműveket, ez jelen pillanatban tehát egyszerűsítené, és biztosítaná azt, hogy jogi hízagok ne keletkezhessenek, és nagyon fontos az is persze, hogy a jelenlegi biztonsági szintet fel lehessen tartani. A bizottság jelen pillanatban kockázat elemzést folytat, annak érdekében, hogy ki lehessen deríteni azt, hogy tehát ne keletkezhessenek biztonság, illetve jogi hízagok ezáltal. Ez egy nagyon alapvető munkát jelent, amelyet egyébként már a törvényhozási szakasz előtt kellett volna, hogy megtörténjen. A 7-es és 8-as cikkben egyébként a gépekre vonatkozó irányelvben eh, került lefedésre. Nagyon fontos, hogy technikai specifikációknak is szerepelniük kell ezekben a szabályozásokban annak érdekében, hogy pontosan lehessen alkalmazni, és ezekkel szemben nem lehet új követelményeket megfogalmazni. És ezért is nagyon fontosnak tartottam azt, hogy például a 7-es és a 8-as cikket felvegyük a javaslatban, mert hiszen itt egészség és biztonsági követelmények szerepelnek, amelyek jelen pillanatban véleményem szerint nem kerülnek lekezelésre a, biztons, a bizottság javaslatában. Tehát nagyon fontos az, hogy a 7-es és 8-asban, illetve a rendelet 1-es számú mellékletében valamennyi követelmény szerepeljen. Az új jogi kerethez való igazítással kapcsolatban pedig hadd mondjam el azt, hogy számos módosító indítvány érkezett be. Ezekből kiderült, hogy hogy ezeket hozzá kell igazítani a meglévő jogszabályokhoz. Számos termék tartozik ebbe a körbe. És itt szerepelnek a szállítói láncban szereplő résztvevők kö, kötelességei és jogai, és, és rendkívül fontos, hogy milyen módon kell ellenőrizni azokat a termékeket, például amelyeket az Unióba behoznak. Ezen túlmenően részletezésre kerül az is, hogy milyen feladatai vannak azoknak a helyeknek, szerveknek, amelyekre az Unió átruházza az ilyen jellegű feladatait. És nagyon fontos az, hogy az eddigi munka során elért eredményeket is figyelembe vettük a munka során, és ez, ez a rendkívül so, széles és sokszínű munka indokolja a módosító indítványok magas számát. Most térjünk rá a karbantartás és javításra vonatkozó szabályokra. Ez a folyamat ez egyre összetettebbé válik napjainkban, és ez arra vezethető vissza, hogy egyre több elektronikus jellemzője van ezeknek a járműveknek, amelyeket már nem a hagyományos értelemben lehet megjavítani, hanem csak specifikus információk birtokában lehet kijavítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekhez az információkhoz korlátlan és diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani, és ezért ez nagyon fontos, hogy a gyártók és az erre autorizált javító üzemek biztosítsák az ezekhez az információkhoz való hozzáférést, és amennyiben léteznek erre vonatkozó megállapodások, akkor ezekhez biztosítani kell az adott részvevőknek a hozzáférését. Ezen túlmenően az sem kizárható, hogyha ilyen exkluzív, kizárólagos megállapodások léteznek, akár az Európai Unió valamely kieső vidéki részén, akkor ott is biztosítani kell azt, hogy ezekhez más felek is hozzáférhessenek, hiszen ez hatalmas jelentőségű ennek a tevékenységnek az elvégzéséhez, és ez egyébként kontroverzitákhoz vezethet. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy kiegyensúlyozottan járjunk el, hiszen itt egy érdek konfliktus is kialakulhat, és az összes piaci részvevő érdekét képviselnünk kell, ezért is rendkívül fontos az, hogy megfelelően kiegyensúlyozott megoldást érjünk el, hogy biztosíthassuk azt, hogy a hozzáférés az információkhoz biztosított legyen, és a biztonság, a verseny, egyenlőség és a szellemi jogokhoz fűződő kérdések is biztosításra kerüljenek. A hatos ponttal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az új javaslatában a bizottságban szerepel, hogy az önjáró járműveknél a gyártó dönthessen, hogy milyen engedélyt kíván meg kérvényezni. Nagyon hosszas vitákat folytatunk ebben a kérdésben, és az a véleményünk alakult ki, hogy az itt szereplő javaslat, hogy az önhajtó munkagépeket kizárjuk, és ezzel kapcsolatban a bizottságot felkérjük, hogy a különböző műszaki követelményeket harmonizálja, amelyek szükség van ahhoz, hogy ezt a járműtípus lehessen azonosítani. A két utolsó pont, ezek a terepjáró haszon munkagépek, melyek elég gyakran kerülnek alkalmazásra a mezőgazdaság és az erdészet területén, és éppen ezért felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi irányelvbe ezek felvehetőek-e, de rögzítenünk kell azt, hogy ezek a járművek akár szabadidős célra is alkalmasak, illetve vontató gépként is alkalmazhatóak, és éppen ezért talán az lenne méltányos, hogyha ezt az L, tehát a két és három és négykerekű járművekre vonatkozó e, irányelvhez hasonlóan ven, sorolnánk be. Tehát amikor azonban valódi haszonjárművekről van szó, azoknak is meg kell felelniük bizonyos biztonsági követelményeknek. És az L járművek esetén azt gondolom, hogy sikerülni fog illetve ezeknek a járműveknek a vonatkozásában is egy megfelelő megoldást találni. Itt először meg kell várni az SPS járművekkel kapcsolatban a bizottság által kiadott tanulmány eredményeit. És egyébként még számos módosítóindítvány érkezett. Itt az a lényeg, hogy a technikai szempontokat jobban figyelembe kell venni, és a szöveg koherenciájára is nagy súlyt kell helyezni. Tehát összefoglalóan elmondhatom, hogy a tervezet lényege, hogy a fő kérdéseket megfelelően tisztázni kell, hiszen itt természetesen nagyon átfogó munkáról van szó, amit egyébként itt a mi szakbizottságunkban fogunk lefolytatni, és éppen ezért nagyon nyitott maradok az önök indítványaira nézve szeptember 27-e 12, 12 óra a módosító indítványok benyújtásának az ideje. Elnézést, ha túl sokáig beszéltem volna, elnök úr, köszönöm. Erre számítottunk. Szerettük volna, hogy legyen elég ideje arra, hogy átfogóan bemutassa a pontokat. Rengeteg időt szánt önt is arra, hogy megvizsgálja ezt az ügyet, és rengeteg alapvető fontosságú kérdéskört vetett fel. Akkor a kollégák reakcióival folytatjuk a különböző ügyekkel kapcsolatban, amelyeket Manzari úr felvetett, illetve ahhoz is hozzászólhatnak, amiről Manzari úr nem szól, de szeretnének foglalkozni vele. Manders úr, én fogunk beszélni a mi frakcióink nevében, hogyha bárki más szeretne, lehetsége lehetősége van. Először András Schwab. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném árnyékjelentéstevőnket, Szátori asszonyt kimenteni, aki ma nem tudott eljönni, de mivel a titkárság részéről e, ismerős arcokat látok magam előtt, ezért örülök, hogy én vállalhattam ma magamra ezt a szerepet. Tehát, hogy átdolgozásra kerül ez a e, irányelv, ez az Európai Parlament kezdeményezésére vezethető vissza. Szátori asszony és Pancéri kollégát szeretném dicsérni a nagyon jó munkáért, hiszen nagyon sok részletkérdést is nagyon összetett, komplex módon sikerült kidolgozni, és nyomatékosan Szátori asszony üdvözli a részletkérdések nagyon mély kidolgozását, és a módosító indítványok magas száma ami arra vezethető vissza, hogy nagyon összetettek ezek a kérdések, és még további módosító indítványok is várhatóak. Elsőként három pontot szeretnénk megemlíteni, talán, illetve inkább öt pontot, talán elsőként megjegyzésként. Az első megjegyzés, hogy a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevő közötti nagyon szoros együttműködés azt fogja eredményezni, hogy sikerülni fog a különböző szektoriális törvényhozást harmonizálni, ami mindenképpen nagyon nagy előnyel fog járni ezen a területen. A második pont az az, hogy Szátori asszony egyetért a jelentéstevővel abban, hogy az úgynevezett U kategória, vagyis a mobil gépek a hatály alól kizárásra kerülnének, tehát az említett irányelv hatája alól, már csak azért is, hiszen itt különböző meg, e, szemszögöket kell figyelembe venni, és a veszélypotenciálok sem ugyanazok a gépek alkalmazása körében. Szátori Asszon egyébként az ATV-ket is szeretné ezek a többszörösen is terepjáró járművek, amelyeket szintén javasol kizárni a hatályból. Az L kategória esetén pedig még meg, meg kell nézni, hogy mi történjen, hiszen itt még további módosító indítványokat kíván Szátori asszony benyújtani, és egyébként pedig Szátori asszony azért természetesen a 16-os cikkre is kitér, kedves jelentéstevő kolléga, végső soron, hogy a traktorok ugyan olyan szabályzás alá esnének, mint a klasszikus személygépkocsik. És ez a mi frakciónk részéről azért eléggé nagy kételyekbe ütközik, hogy a normál személygépkocsik, illetve gépkocsik és a traktorok egyenrangúvá tétele ebből a szempontból, hogy ennek van-e értelme. Tehát hát nagy kételyeink vannak, de azt gondolom, hogy ezen a téren még különböző módosító indítványokat fogunk benyújtani, hiszen azt gondoljuk, hogy erre nem lenne szükség, és azt gondoljuk, hogy a piacok, a javító üzemek piacát nyitottan kell tartani, és azt gondoljuk, hogy a piac résztvevői is utaltak erre a nyilvános meghallgatás során, hiszen nagyon ö, fontos lenne az, hogy ö, a javító üzemek hálózata fog kialakulni, hiszen nem áll elegendő személyzet rendelkezésre ezzel kapcsolatban, és az elkülönített kezelés érdekében mi módosító indítványokat fogunk benyújtani. nagyon érdeklődésre várjuk a további eszmecseit. Köszönöm. Uh, um, Köszönöm szépen. Mandás úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönet illeti pancéri urat, hiszen nagyon sűrű és összetett ez a jelentés. Örülök neki, hogy rendelet fogja az irányelveket helyettesíteni. Mindig szeretem, hogyha európai megközelítést alkalmazunk ugyanis. Egyetértek Andreas Schwabba, amikor azt mondja, hogy a traktorokat ne kelljen ugyanazon előírásoknak megfeleltetni, mint a személyautókat. De hogyha a közutakat használják, akkor legalább a biztonsági előírások legyenek hasonlóak, különben nagyon veszélyesek lesznek. Az érdekelt felek mindig azt mondják, hogy de hát a mezőn használjuk őket, az erdőben, azonban ahhoz, hogy oda eljussanak, ahhoz a közutakat is használni kell, ezért úgy gondolom, hogy ugyanazok a biztonsági előírások kellene, hogy vonatkozzanak rájuk. A 44-es ponttal kapcsolatban itt a regisztrációról van szó. Nem tudom, hogy ez kívülről látható-e. És bizonyos tagállamokban kötelező, hogy legyen a jármű hátulján egy rendszám, más országokban ez nem kötelező. Nem tudom, érdemes lenne Európai Uniós szabályt bevezetni, hogy könnyebb legyen ellenőrizni, hogy regisztrálte a jármű. Én támogatnám azt, hogy Európában ugyanaz a megközelítés érvényesüljön, és legyen ezen járművek hátulján egy rendszám. És végül, és talán ez a legfontosabb dolog, persze mindenki mondhatja azt, hogy itt nem ez a feladatunk, hiszen itt egy technikai jellegű jelentésről van szó, de azt gondolom, hogy bizonyos biztonsági előírásokat az vezetőknek is be kell tartaniuk. Legyen egy minimum előírás európai szinten a vezetők számára is. Ez persze a kormányokon múlik, de szerintem nagyon észszerű lenne ez a megoldás. Ezek a gépek egyre nagyobbak, és azt látom, hogy akár mondjuk hat éves gyerekek is vezetik őket, és hogyha biztonsági előírásokról beszélünk, akkor talán a legfontosabb biztonsági előírás az a vezető személyére vonatkozik. Ennyi. Köszönöm. Rula asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és valóban nagyon intenzíven dolgozta át ezt a az érdekes témát, és úgy tűnik, az a benyomásom, hogy mindenre gondolt, és ezért tehát Farzeri uh, urat uh, dicsérném. Egy kicsit, ami a körjünk, körmünkre ég, az az U kategória, és ebben az ügyben egyébként én is folytattam tárgyalásokat, és talán ön, ön is hiszen már vannak szabályozások, amelyek már ezen a területen léteznek, ezért nehéz ezt ide beintegrálni, és ez egy nagyon okos megoldás lenne, amit itt javasoltunk, és a kvadrók kérdését, tehát ezzel egészen jól sikerülne megoldani. Hát, ugyan kaptam leveleket ezzel kapcsolatban, hogy ne kerüljön be az O kategóriába, hanem maradjon a traktor irányelvben, tehát nem mindenki lesz ezzel elégedett, azonban ezeket nem csak és nem mindig az agrárterületen alkalmazzák, azonban növekszik a, az agrárterületén is az alkalmazásuk, de az a véleményem, hogy ezeknek is ugyanúgy meg kell felelniük az emissziós és egyéb más követelményeknek, mint más járműveknek is, tehát az L területen kellene, hogy maradjanak. És egyébként az új jogi keretekhez való igazítás, a javítás és karbantartás terén is tetszik nekem. Én azt gondolom, hogy még talán a kibocsátások területén még majd részleteiben meg kell ismerkednem az anyaggal, még erre eddig idő hiányában nem volt okom, de azt gondolom, hogy mindent sikerült lefednie. Tiszteletem ezért a munkáért. Köszönöm. Uh, Akkor, ha megengedik, én is hozzászólnék árnyék jelentéstevőként. És reagálnék arra is, amit a kollégák mondtak. Ez egy nagyon komoly dosszi, és szokatlan, hogy ennyire szorgalmas a, az előadó, és hogy több mint 200 90 módosító indítvány is érkezett ehhez. Remélem, hogy a bizottság, az Európai Bizottság is értékelni fogja ezt a részletekbe menő munkát. Csak néhány kommentár reagálván arra, mi elhangzott. Először a gépek irányelvvel való átfedés, különösen Schwabur tért erre ki, ezzel kapcsolatban nagyon konzisztensen próbáltunk szakértelemmel fordulni a téma felé óriási a nyomás az Európai Bizottságon, hogy világos megoldásokat találjon. És úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik ahhoz az új helyzethez is, ami a komitológiai eljárás miatt felmerült. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és biztosítanunk azt, hogy megfelelő a hatája ennek a rendeletnek, és utána a szükséges részleteket is ki kell dolgozni. Ez is nagyon fontos és túl sok a bizonytalansága az átfedéssel kapcsolatban, úgyhogy tennünk kell valamit. De úgy gondolom, biztosítanunk kell azt, hogy a kettő irányelvnek az integrációja úgy történik meg, hogy nem maradjanak joghézagok. És azt hiszem, hogy az előadó éppen ezt célozza. Nagyjából egyetértek azzal, amit mondott. Az egyetlen a igazi aggályom az talán az, hogy a motoros járművek ellentétben itt rengeteg nagyon különböző technológia tartozik ennek a területnek a hatája alá, a nagyon egyszerűtől a nagyon bonyolultig. És minden esetben megfelelő az, hogyha a technikai információnak minden egyes apró részlete, például egy nagyon bonyolult elektronikus rendszer által több száz ezer euróba kerülő nagyon bonyolult elektronikájú traktor adatai is épp úgy hozzáférhetőek legyenek, mint a legegyszerűbb járműveké. Azt hiszem, hogy tanácsokat, meg kell hallgatnunk a tanácsokat ezzel kapcsolatban, hogy biztosan bölcsen tudjunk dönteni, de ugyanakkor előre kell gondolkoznunk, és gondolni arra is, hogy nagyon bonyolult és drága elektronikus rendszerek lesznek rövidesen, sőt már most is vannak a mezőgazdasági járművekben biztosítanunk kell azt, hogy ezeket az aspektusokat is lefedi majd a jogszabály. Úgyhogy az alapelvekkel egyetértek, azt szeretnénk biztosítani azonban, hogy ez a részletes pont, ez a részletekben menő kérdés is lefedésre kerül. A szabályozói előírások. Ezeket nem közvetlenül fedi le, nem mindent fed le közvetlenül ez a rendelet tervezet. A mozgó munkagépekkel kapcsolatban már nagyon régóta az asztalunkon van ez az ügy. És szerintem elfogadhatatlan, hogy országonként ekkora az eltérés. Hogyha együtt dolgoznánk, akkor meg tudnánk oldani ezt a problémát szerintem. És úgy tűnik, hogy amit ön javasol, az a legjobb módszere ennek a megoldásának. Támogatom az ön irányvonalát. szeretnénk kizárni a mozgó munkagépeket. És azt kérnénk az Európai Bizottságtól, hogy a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben tegye ezt meg. A terepjárókat illetően világos, hogy itt átfedés van ahogy Vannekam úr jelentése is sorra kerül, szerintem nagyon örülök, hogy itt van, és majd meghallgatjuk a kommentárját. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell párhuzamosan, és engem is nagyon aggaszt ez a téma. Van úr jelentéséhez néhány módosítási javaslatot nyújtottam be, ezzel külön alkategóriát szeretnék létrehozni a kvadok számára. Itt azt javasoltam, hogy bizonyos megkülönböztető jellegzetességekből kiderül, hogyha ezeket a kvadokat mezőgazdasági vagy erdészeti munkára használják, és nem pedig közúton. Meg kell különböztetni ezt a két kategóriát, mert különböző előírások, különböző elvárások kell, hogy vonatkozzanak az off-road és a közúti használatra. Nem szabad, hogy egyik sem kárt, szenvedjen kárt vagy hátrányt. Remélem, hogy világosan fogalmaztam. Azt hiszem, hogy valamilyen észszerű megoldást tudunk erre találni, például a Van de Kamp úr javaslata is úgy gondolom, hogy megfelelő volna erre. Itt van a lehetőségünk, hogy az Európai Bizottságot megkérdez, megkérjük, hogy együttműködjön velünk, és a fő gyártókat is bevonjuk, és megbeszéljük velük, hogy milyen biztonsági és e, környezetvédelmi standardokat akarunk elérni. Nem akarunk túlságosan leíró jellegűek lenni, mert ez hátrányt jelenthet a járművek egy offroad jármű használhatóságának a tekintetében. Azt hiszem, hogy ezek a fő gondolataim árnyék jelentéstevőként, és most nagy örömmel nyitom meg az általános vitát. Szeretne bárki más hozzászólni? Szeretne bárki más részt venni a vitában? Eddig még senki? Nem, Fájlend asszony. Ah, yes, I just wanted to... Weiler azt, hogy emlékeztetett, hogy szeretnénk üdvözölni a Richard Müller iskola. Hmm. Fulda. <laughs> Fuldai diákjait szeretném itt üdvözölni. Bizonyára őket is nagyon érdekli a traktorok és az azt követő motorkerékpárokról szóló vita. Martino úr, kíván-e első reakció lehetőségével élni panzeri úr jelentésével kapcsolatban. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. És köszönöm, hogy uh, alkalmat biztosítottak a biztosítság számára, hogy kezdő uh, megjegyzéseit megtegye, és szeretném megköszönni Páncéri úrnak a munkát. Itt műszaki kérdésekről van szó, amelyek nem könnyű kérdések, és és nem tudom, hogy minden elemet sikerült a jelentéstervezetnek áttekinteni. Nos, tulajdonképpen a megközelítés módját teljesen osztjuk, és különösen üdvözöljük azt, a, azt hogy a a piac felügyeli rendeleteknek a jelentőségét is megértette az előadó. Ma is úgy gondoljuk, hogy szükség is a piacfelügyeletnek a megerősítése és a tagállamok piacfelügyeleti kapacitásainak a megerősítése is szükséges. Épp ezért szeretném megköszönni az előadónak, hogy ezzel az elemmel is foglalkozott. A Moszkó járművek és a terepjárművekkel kapcsolatban az U kategóriát illetően a hatástanulmány úgy döntöttünk, hogy a javaslatunkban lehetővé tesszük, hogy a gyártók felhasználják ennek a, az irányelvnek a javaslatait az útbiztonsággal kapcsolatban. De csak azon járművekre vonatkoznik, amelyek mezőgazdasági és erdészeti munkában vesznek részt. A jelentés jól látja ezt az elemet is, és az általa javasolt megközelítés, tehát, hogy a bizottság átfogóban foglalkozzon ezzel a kérdéssel, elfogadható. Mi továbbra is kapcsolatban vagyunk a szakértőkkel, hogy a lefedettségnek a problémáját megoldjuk. Tudjuk, hogy vannak olyan terepjáró haszonjárművek, amelyeket a mezőgazdasági munkára gyártanak, nem pedig szabadidős foglalkozásokra. Épp ezért külön figyelmet fordítunk rá. Elnök úr, az önjavaslata tulajdonképpen elébe ment a miénknek, és valóban az ön javaslatát is jó lenne követni. Meg kellene vizsgálni azt, hogy benne legyenek-e a javaslatban a terepjármű, haszonjárművek minden típusai, Persze fel lehet osztani alkategóriákba azokat, amelyek mezőgazdasági munkára lesznek használva. Különösen a, a két üléses haszonjárművek esetében most további tanulmányokat is folytatunk, hogy belevenjük vehessünk új elemeket. A karbantartás és javítási információt ollattően a bizottság tudja, hogy a traktoroknak, a mezőgazdasági és erdészeti járműveknek különleges jellegzetességei vannak. Épp ezért a javítási és karbantartási információt is szeretnénk finomítani, hogy ez, be, ez is benne legyen a jogszabályban, és ezeket eh, a traktoroknak a különleges szükségletei eh, figyelembevételével fogjuk megtenni. Megpróbáljuk majd a témával kapcsolatos már mérleg eh, egyensúlyt elérni. Végül pedig egy kicsit nehezebb kérdés, tehát, hogy a gépekkel foglalkozó irányelvvel milyen átfedések vannak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2006-ban a két intézmény elkételezte magát arra, hogy nem lesz a két jogszabály között átfedés. Ugyanakkor ez a javaslat itt most még nem a végét jelenti ennek a folyamatnak, tulajdonképpen a folyamat közepén vagyunk. Tavaly elfogadtunk egy javaslatot, amelyben a típusi jóváhagyás szíjogszabályban benne voltak azok a kockázatok, amelyekkel foglalkozni kell. Ez az a hírhes hat kockázat, amelyel az európai szabványosítási testületeknek testület is foglalkoztak, nem olyan régen fejezték be a munkájukat, és a traktár, traktoroknak a típus jóváhagyásánál is belevesszük ezt ezen a héten. Tehát a gépekről szóló átfedés talán akkor így elkerült, sikerült elkerülni. Biztosítani akarjuk, hogy a követelmények a típusjóvahagyási jogszabályban valóban napra kész állapotban van, és szeptember 14-én egy informális munkacsoport fog foglalkozni a mezőgazdasági traktorokkal, és elemzik majd, hogy milyen követelményekre van szükség a biztonság munkahelyi biztonság szempontjából. A jelentéstevő átlátta, jól átlátta, hogy különösen figyelni kell arra, hogy megfelelő hátteret biztosítsunk arra, hogy a felhatalmazáson aló jogi aktusokkal a bizottság valóban elérje a célját. Az elnök emlékeztette arra, hogy ne csak lemásoljuk a kockázatokkal kapcsolatos eddigi munkánkat, hanem szükség van arra, hogy pontos normákat, szabványokat, műszaki követelményeket szabjunk meg. És épp ezért mi nyitottak vagyunk arra, hogy mindezeket belevegyük, épp ezért a jármű biztonsággal kapcsolatban egy újabb tanulmányt is megrendeltünk. És a típus jóváhagyási jogszabályban a követelményeket frissíteni fogjuk. Ugyanakkor, mint mondtam, eh, a gépekről szóló irányelvnek az összes követelményével óvatosan járni kell, nem feltétlenül kell mindegyiket ide belevenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Eh, azt hiszem pozitívan reagált a mi aggájainkra is, és nyilván még kell majd munkát eh, végeznünk ezzel kapcsolatban. Páncéri úr válaszolna Mártina úr megjegyzéseire? És beszélne az ütemtervről is? Meg a többi megjegyzésre is talán, hogyha reflektálna. Grazie. Molto brevemente. Intanto ringrazio... Köszönöm szépen. Rövid leszek. Tehát először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek és a bizottságnak is az elmondottakat, és köszönöm azt is, hogy értékelték az elvégzett munkát. Nagyon sok mindennel egyet tudok érteni, hiszen egy olyan utat találtunk, amely azt jelenti, hogy a közúti biztonságot, a környezetvédelmet és a munkabiztonságot kívánjuk nagymértékben garantálni, és ez már nagyon lényeges része a javaslatnak, amely európai szintű engedélyezéssel kerülne biztosításra, és nagyon fontos az ár értékarány is, a, ami elérhetőnek kell, hogy legyen a kisebb, kis és közepes vállalatok számára is. Talán még két dolgot hadd emeljek ki az egyik, hogy egyetértek önnel, elnök úr, hogy értelmes egyensúlyt kell találnunk a gép irány, gépekről szóló irányelv és az, az irányelv között, és azért nyilvánvalóan szeretnénk bizonyos nyomást is gyakorolni, hogy egy méltányosabb és koherensebb keretet sikerüljön elérni ezen a területen, és azért néhány pontra igenis szeretnénk felhívni a figyelmet, de ami a bizottság részéről most elhangzott, az már mutatja azt, hogy ez így is történik. A terepjáró járművekkel kapcsolatban még a bevezetőmben ugyan kihagytam néhány dolgot, néhány részletet, de egyet tudok érteni azokkal az ötletekkel, amelyet ön, ön az előbb elmondott, hiszen azt gondolom, hogy nagyon jól alkalmazható lesz ez munka alapként, és gondolom, hogy sikerül majd egy észszerű kompromisszumot találni. Minnyájuknak rendelkezésére állok a továbbiak megvitatására, és nagyon nyitott vagyok a véleményeikkel kapcsolatban. Szeptember 27-éig 12 óráig van módjuk a módosítóindítványok indítványok benyújtására, hogy ezt már elmondtam, és kész vagyok mindnyájukkal leülni és beszélni a dolgokról, aki ezt szükségesnek tartja. Köszönöm. So, just on the time timetable. Nos, tehát akkor a menetrendről. Módosítók bejutásának határ ideje szeptember 27, 12 óra, dél. Október 17-én beszéljük meg a módosítókat, November 22-én kerül sor a szakbizottsági szabadságra, ez azt jelenti, hogy talán a februári, 2012. februári plenárisra fog ö, kerülni az ügy. Ez nagyon soká lesz, tudom, de elfogadható ez a jelentéstevőnek is? És a bizottságnak is? Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a munkáját. És akkor időben át áttérhetünk a következő nagyon jelentős hasonló ügyünkre, a motorkerékpárokról. Hogy pontosabb legyek, kettő és három kerekű járművek, valamint négy kerekű motorkerékpárok típus jóváhagyása. Van de Kampur a jelentéstevőnk nyáron is rengeteget használta a motorkerékpárját, ebben biztos vagyok, de az ügyön is dolgozott, már volt egy eszmecserénk, most kerül sor a második eszmecserére az október 6-i szavazás előkészítéseképp. Megadom önnek a szót, hogy napra kész információkkal szolgálhasson az ügyről, illetve a kompromisszumra vonalkozó javaslatait bemutassa, utána az árnyék jelentéstevők következnek. Mendez úr itt van, Rüle asszony itt van, én is itt vagyok. Steiner asszony ön helyettesít. Nagyszerű. Tehát ön fog motorkerékpározni, ma remek. Pandekamp úr, mesél nekünk az augusztusi útjairól. Um, I should say, of course, Mr. Martino. És majd Martiner úr is reagálni fog. Ebben biztos vagyok. Pandekamp. Pandekamp úr. Meneer voorzitter, eh, dank u zeer. Köszönöm szépen. És remélem, hogy minnyáján nagyon kellemes nyaralás töltöttek. De hát most ez a bevezető, ez szinte már, már kínos számomra, hiszen hogyha az én motorbiciklim megbízható lett volna, és biztonsági rendszere lett volna, akkor kedden nem szenvedtem volna el egy balesetet, amiben egyébként még valóban meg is sérültem. Hát a fejem az még ugyan működik, de a lábaim azok már nem annyira a baleset miatt. Jó, a második oldal, ö, pontra rátérve egy angol weblapon az szerepel rólam, hogy én egy nagyon kellemes ember vagyok, egy kellemes motoros. De ennek ellenére par- európai parlamenti képviselő vagyok. Ez szerepel ott. És a módosító indítványokban. Az utolsó azonban fontosabb, tehát vannak olyan javaslatok, amit parlamenti képviselőként teszek, és nem motorosként. Na, akkor most érjünk a témára komolyan. Tehát, elnök úr, nagyon sok mindenen elgondolkoztam a nyári szünetben, nagyon sok mindenre rájöttem, arra is, hogy a kompromisszumos módosító kialakítása nagyon nehéz lesz Alapvetően három áramlatot tudok megkülönböztetni itt a, a szakbizottságban, mert gyakorlatilag van, aminek abszolút többsége is van, majd van a Rüle Westfál irányzat, ez valahol balra a középtől, ez ugyan nem élvez többséget, és van a Malcolm Haber irányzat áramlat is, ami kicsit jobbra helyezkedik el ezektől, de nincsen többsége. Tehát ez az egész ügy, ez még lehet, hogy egészen nehéz és válhat. Tehát én azt gondolom, hogy a következő hetekben talán én a saját irányzatomat fogom egy kicsit előbbre vinni. De most akkor tehát komolyra fordítva a szót, eléggé távol vannak egymástól az elképzelések. A Strasburgi hét e- első napjaiban az árnyék jelentéstevők le fognak ülni egymással, és beszélni fognak egymással, és rövid távon tájékoztatni fogom majd önöket arról, hogy mi szerepelhet a szövegben, és mi az, ami nem. Az ATV-kel kapcsolatos dologban annak felel meg a dolgok állása, hogy Páncéri úr is elmondta, és a japán iparral kapcsolatban is kaptam kompromisszumos javaslatra nézve javaslatokat, ebből néhány dolgot én fel is fogok használni, de ez azt is jelenteni fogja, hogy még a panceri szövegbe is bizonyos szövegdarabokat majd bele kell iktatni, és én remélem, hogy az atv kel kapcsolatban észszerű kompromisszumot sikerül majd így elérni. Az onboard Diagnostics fel kapcsolatban, tehát a fedélzeti diagnózissal kapcsolatban vannak javaslatok, amiket össze lehet nagyjából egyeztetni. Westphal asszonynak a javaslat, hogy minden egyes mopedet fel kell szerelni fedélzeti kompjúterrel, azért ez talán már messzire megy, de azért azt gondolom, hogy vannak itt javaslatok, amiket alkalmazni lehet. Sokkal nehezebb a kibocsátási célok elérése. Rüle és Westphal kollégák szeretnék nagyon nagy mértékben élesíteni és szűkíteni a kibocsátási határértékeket, és a brit kormány támogatásával, amely egy árérték arány hatékonysági vizsgálatot adott ki megbízásba a kibocsátásokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kibocsátási emissziós céloknak nagy részét majd ez meg fogja cáfolni. Tehát én nem látok igazán módosítási igényt. A következő cél az elektromos motoroknak a kérdés erről asszony már itt számos módosító indítványt nyújtott be, de nem látom a többséget ezek mellett, már csak azért is, mert informális kapcsolataink is vannak az Európai Bizottság felé ebben a témában de ezek az informális kapcsolatok sem segítettek. Most nem negatívan értem, de egész egyszerűen úgy tűnik, hogy a bizottság a saját technikai követelményei mellett tart ki az elektromos bicikli vagy elektromos motorral kapcsolatban. Tehát még a következő hetek során ezekről beszélni kell. Már a kibocsátási célokkal kapcsolatban elmondtam a menetrendünket, gyakorlatilag nem ezekben a kérdésekben látom tehát a legnagyobb problémát. A fenntarthatósági vizsgálat, illetve gyakorlatilag a használati időtartamra vonatkozó vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy vannak motorok, amelyeknek 50 ezer kilométerig ki kell tartaniuk, és gyakorlatilag ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy az úgynevezett Kalifornia tesztel kapcsolatban eléggé eltérnek a vélemények, a bizottságnak is más eltérő véleménye van. Tehát ATV tart board diagnózis, menetrend és az idő tartománya a kapcsolatos elképzelések, tehát ez az az öt pont, amiben eltérnek a vélemények. És most nem tudom, hogy mennyire akar szigorú lenni, elnök úr, hiszen még maradt néhány percünk, talán még akár a mai ülésen is tudunk találni néhány kompromisszumot, hogyha ezt megvitatjuk. Köszönöm. Igen, azt hiszem, azt hiszem, hogy van időnk rá. Az ABS-sel kapcsolatban azt hiszem, hogy voltak ellentétek, és talán a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszerekkel kapcsolatban tudna még pár szót mondani? Duidelijk wat u mij precies vraagt. Of we daarvoor... Igen, tehát most nem egészen világos, hogy mire szeretne rákérdezni. Azt szeretné tudni, hogy sikerült-e előrelépést elérni ebben a kérdéskörben? Ja, voltak véleménykülönbségek, és ön a bizottság álláspontját támogatta, ha jól emlékszem. És ő konkrétan említette, hogy ezek, ez még egy nyitott kérdés. Kant, eh, er liggen verschillen. Igen, tehát ez valóban, én felejtettem el ezt megemlíteni, különböző perspektívák léteznek az ABS és a CBS-sel kapcsolatban. Tehát először is az S és a DSD frakció egy általános szűkítést szeretne elérni ezen a területen, tehát szigorítást, és én viszont egy közép mezőnyben pozícionálom magam, és én tudok itt a bizottság álláspontjához csatlakozni ebben a kérdésben. Akkor hallgassuk meg az első kör hozzászólásait, majd a bizottságot, és utána visszatérünk az előadóra. Steiner asszony. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a kollégák nevében, Veszfál asszony nevében, aki az SND, a szocialista frakció nevében felelős ennek a témának. Elnézést kér, sajnos nem tud itt lenni, de elmondta nekem, hogy milyen gondolatokat vessek fel. Ő a leginkább azt szeretné hangsúlyozni, hogy között, kötelezővé akarják tenni bizonyos ö, frakciók a blokkolásgátlókat minden két kerekű jármű számára bizonyos köpcentiméter, köbcentiméter, azaz 50 cc fölött, és 50 kW alatt, illetve 50 kW fölött, ez ugye a robogó kategóriáját jelenti. Ezzel kapcsolatban megpróbáltuk Hát ő úgy gondolja, hogy először nagyon alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy az ABS-nek a költségei öm, megérik, amik rendkívül magasak, megérik -e ennek a kötelező tételét, és a kötelező tétellel elérjük-e azt a célt, amit szeretnénk konkrétan a balesetek számának és sűrűségenek a csökkentését. Köszönöm szépen! Tehát akkor a többi aspektushoz nem kíván hozzászólni? Kérdezi az elnök. Nem, jelen pillanatban nem. Akkor Manders úr kap szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Van der Kamp úrnak is az elvégzett munkát. Az ABS-szel kapcsolatban és a kibocsátásokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy ezek nagyon is olyan technikai jellegű kérdések, amelyeket a szakemberekre kellene bíznunk, hiszen a szépség nagyon fontos, de hát nyilván mindig a biztonságnak kell előtérben állnia, és ez jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy nem így van. Rosfor kolléga is egyébként ezzel kapcsolatban már módosító indítványt nyújtott be, és én azt gondolom, hogy ami nagyon hasznos lehetne, hogyha a sofőr a traktorok és egyéb erdőgazdálkodási járművek e, vezetői lehetnének a döntő elemek ebben, és Van de Kamp e, úr sincs már messze attól az állapottól, hogy három kerekűre kelljen átszállnia, mert különben el fogjuk veszíteni őt, mint szakembert, és ezt pedig azért nem szeretnénk. Tehát én mindig a biztonság híve vagyok, és én azt gondolom, hogy én még nem tartozom abba a kategóriába, ahogy Fannek a Múrit besorolt bennünket, hiszen balra a középről, meg jobbra a középről állítólag, de én nem. Én, a kö, én középen állok, kiegyensúlyozott vagyok, és ezért azt gondolom, hogy ő támogatni fogja tudni majd az én módosító indítványémet. Köszönöm. Yes, I think it's... Jó, hát ez azt jelenti, hogy különböző a szempontokból a közelítjük ezt a kérd, meg ezt a kérdést. Én a Van de Kamp véleményt támogatnám a fékezési, féke, fékrendszerekkel kapcsolatban, tehát hogy minél nagyobb hatással legyünk a biztonságra. És a moped szerű járművekkel kapcsolatban egészen más kérdésekről van szó, tehát hogy hogyan ül rajta a vezető, a gravitás, gravitáció hogyan hat rá, és a többi. Tehát, mint ahogy szomorú tapasztalattal rendelkezik Van de Kamp úr is ezzel kapcsolatban. Épp ezért tehát a motor teljesítménye és a sebesség talán meghatározza, hogy mi történjen. Ezen kívül a fék rendszer javítása az tulajdonképpen minden moped és más motorkerékpároknak javítja a fék teljesítményét. Tehát minden körülmények között nagyon fontos a fékrendszer hatásfokának a növelése. Persze a sürgősségi fékezésnél a kombinált fékrendszer is talán jelentősen segíthetne, de talán erről beszélhetünk jövő héten. Gyakorlati megjegyzéseim lenne az én javaslataimmal kapcsolatban, a kibocsátásokkal kapcsolatban. És hangsúlyozni szeretném, hogy a, a kibocsátás teljesítménye mindenképpen javis, javítanunk kell, e, és a tesztelés nagyon fontos ilyen szempontból. A fő kérdés, és ezt a bizottságnak címzem, és e, a brit kormány e, szakértők is, kell is beszéltünk. Például a fedélzeti diagnosztika a kis teljesítményű járművekben az emissziós teljesítményt javítaná, de ennek a költségeit még nem vizsgálták meg megfelelően. Tehát, hogy a kis járművekben a kibocsátási teljesítménynek a javítása a költséghatékonysági eh, tanulmányokból általában eh, eh, kikerül, és a bizottságnak a javaslatásában volt, sem volt benne. Nem tudom, hogy a bizottság azt akarta bizonyítani, hogy nekem nincs igaza. Ezen kívül az üzemanyagrendszereknek a lecsapódási aspektusait sem vizsgálták meg, vagy a, az, e, e, hogy el, mennyi üzemanyag illan el tulajdonképpen, ezt nem, nem vizsgálták meg. És szerintem nem nekünk kell a bizottságnak azt mondani, hogy mi a kibocsátásokat bármilyen költség mellett ö, ö, csökkenteni fogjuk. Ö, tehát vannak olyan rendszerek, amelyek hatékonyabbak, mint mások, és én nekem ez volt a megközelítésem. Végül pedig a négy kerekű haszonjárművekkel kapcsolatban. Én már szóltam a traktorokról, de e, ezt a kérdést észszerűen kell megoldanunk, hiszen világos számomra és mások számára is, hogy a ezen járműveknek, e, amelyeket mezőgazdaságban és erdőszedben használnak, különböző funkcionális jellemzőik vannak e, azon járművekkel összehasonlítva, amelyek nagy sebességgel mehetnek, síma útfelületen, stb. Tehát nyilvánvalóan e, különböző követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Nos, tehát, hogyha mi, mi egy, találunk egy olyan közös pontot, amiben egyet tudunk érteni, vagy a Panceri, vagy a Vandakam jelentésben, akkor talán eljutunk valamere. Én konkrét műszaki jellegzetességekről beszéltök, beszéltem mezőgazdasági és erdészeti járművekkel kapcsolatban és remélem, hogy a kollégák egyetértenek azzal, hogy ez egy kiindulási pont lehetne. Nos, akkor halljuk az árnyékjelentéstevőket. És aztán Rüle asszonyt is. Rüle asszony következik. Ja, auch Shadow. Und ähm, ich hab Herrn Van Köszönöm szépen. És uh, tehát én Van urat, ha jól értettem, ő nem fog kompromisszumokat javas javasolni, de egyébként Westfál asszonyi, asszony javaslataitól az enyémek, én javaslataim eltérnek, tehát nekem nem az volt a véleményem, hogy a mopedeket most pakoljuk be hirtelen a nehéz motorok körébe az ABS szemszögéből, viszont az elektromos biciklik területén szerintem nincs értelme annak, hogy a motor teljesítményt egy átlagos emberhez mérjük, mert hiszen egyre több beteg és nyugdíjas szenior lesz, aki ezekkel az elektromos biciklikkel fog járni, közlekedni, és ezért azt gondolom, hogy meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy ezek az elektromos biciklik felszerelésre kerül működhessenek bizonyos felszerelésekkel, nyilván korlátozott sebességgel, de én nem a motor teljesítményhez mérném ezeket a mérőszámokat. Talán ezt megvitathatnánk még, hogy milyen mozgásterünk van. Én azt gondolom, hogy a három és a négy kerekű járművek, ami a mobilitás szemszögét illeti, nem kerülnek elően figyelembe vételre, mert hiszen, hogyha ezeket gyakorlatilag kényszerítjük arra, hogy egy jármű, egy, egy gépjármű vagy egy autóhoz hasonló engedélyt, forgalmi engedélyt kelljen hozzájuk kérni, akkor ezzel a mobilitást fogjuk, és ezeknek a három és két kerekű járműveknek a fejlődését fogjuk akadályozni. Tehát én azt gondolom, hogy talán akár egy átmeneti megoldást is lehetne találni ezzel kapcsolatban, de majd még beszélnünk kell erről. Van de Kamp úrtól eltérek abban is egyébként, hogy az ipar területén vannak olyan pozíciók, amelyek kimondják azt, hogy a kibocsántási küszöböket jóval erőteljesebben be lehetne korlátozni, hiszen hogyha ezek a fedelek behúzása, küszöbértékek csökkentése kerülnek, akkor erre az iparnak ma már megvannak a technikai lehetőségei, és ezzel piacot teremtünk, hiszen ezek pénzbe kerülnek, és meg születik a létjogosultságuk ezeknek a technikáknak az alkalmazására. Én nekem az a véleményem, hogy lehetséges, hogy az ön véleménye szerint túl messzire mentem, ami az emissziós értékeket illeti, de én azt gondolom, hogy a mi részünkről még azért itt a kibocsátási küszöbök területén még van levegő a rendszerben. Egyébként én az onboard diagnosztikával kapcsolatban nem áll fönn közöttünk konfliktus, talán csak a kibocsátás és az elektromos bicikli az, amiről még beszélnünk kell. Köszönöm. Más árnyék jelentéstevő akar hozzászólni? Én egyetértek róla asszonynal. Az elektromos mokor kerékpárral kapcsolatban is ez most számomra egy kicsit kiábrándító volt, amit Van de Kamp úr mondott, hogy ne lehessen találni kompromisszumokat. Én nem hiszem, hogy ez így lenne. Én azt gondolom, hogy ugyan van néhány nehéz pont, de én elolvastam a módosítóindítványokat, én azt hiszem, hogy igenis van lehetőség arra, hogy néhány módosítóindítványt egy csokorba fogjunk, és ezzel az eredményt még javítani tudjuk. Én szerintem minnyáján ebben részünk és Vimi így fog tudni találni jobb kompromisszumokat azért még. Köszönöm. Um, Valószínűleg jövő héten, vagy két hét múlva Strasbourgban nehéz ülésünk lesz, de most előbb nézzük meg, hogy Martinez úr mit mond. Lehet, hogy vannak javaslatai kompromisszumos megoldásokra. Martino úr. Thank you again, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Van de Kamp úr és az árnyék jelentéstevőknek is köszönöm. Nyilvánvalóan nagy figyelemmel olvastuk ezt a jelentéstervezetet, és szeretnék gratulálni ehhez a munkához, ugyanis nagyon sok műszaki kérdésre kellett választ találni, ugyanakkor nagyon sok módosító különböző irányba mutatott. Mint már mondtam a korábbi hozzászólásomban, nagyon örülök ennek, hiszen úgy tűnik, hogy a különböző lehetőségeknek, költségeknek és haszonnak az elemzése jó eredményt hozott. Tehát az első általános megjegyzésem az, és nem csak udvariasságból akarom megvédeni a bizottságnak ezeket a különböző ajánlataid. Kezdjem akkor most a legnehezebbet, ez pedig a környezetvédelmi követelményeket illetően. Valóban különböző javaslatok vannak. Azt illetően, hogy az időpontokat csökkentsük vagy kiterjesszük azt az álláspontot szeretném megvédeni, amit mi mondtunk, tehát, hogy a három lépéses megközelítése a megfelelő megoldás. Ne felejtsük el, hogy a szénhidrogén és a széndiokszid kibocsátások egyre rosszabbak, egyre rosszabb eredményeket mutatnak, és hogyha nem lépünk fel hatékonyan, akkor a közúti közlekedés szállít biztosnak az ehhez való hozzájárulás a drámai módon növelni, növekedne. Tehát a három lépésnek az első lépését, lépése a, be, a legjobb megoldást nyújtja. Vannak ezzel kapcsolatos elemek, amelyeket mind a jelentéstevő, mind az elnök említett. A fedélzeti diagnosztikát illetően nem foglalkoztunk konkrétan ezzel a tanulmányban. Az Egyesült Királyság kormánya által folytatott tanulmányt is figyelemmel követtük. Ma csak annyit szeretnék mondani, hogy a mi megközelítésünk alap alapvető követelményeket vesz figyelembe. És a végrehajtást illetően e hosszú időtartamat biztosítottunk a különböző kategóriák számára. A javaslatunk 2017-et jelöli meg a mopedeknek, hogy teljesítsék a követelményeket. Aztán a 2021-től kell ennek megfelelni a, az erős motorkerékpályáknak. Aztán nagyon egyszerű elektronikus diagnosztikát kívánunk csak, aztán vannak olyan járművek, amelyek ebből teljesen kizáródnak, tehát nem vettük bele. Ez volt egyik elem, a másik a tartosság és a a párolgási jellemzők illetően az, hogy a tartóság tesztelés az az igazi körülmények között történjen, tehát azokat vegye figyelembe. Épp ezért egy kicsit vonakodunk attól, ugyan meghallgatjuk mindazokat a véleményeket, amelyek a határértékeknek a megváltoztatását kívánja, de például az Egyesült Államok beli regionális megkötelezést illetően mi nem tudjuk elfogadni ezt a példát, ugyanis nagyon különböző az Egyesült Államok és az EU között a forgalomban lévő résztvevő járműveknek a száma. Ennyit az a kibocsátásokról. A biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, elsősorban az ABS-szel és a CBS-szel kapcsolatban támogatjuk ezt a javaslatot. Mi óvatosan igyekeztünk megfelelő egyensúlyt a technológia, a költségek és a magas biztonsági célkitűzések között a szakszerűtlen beavatkozás elleni védelem mert illetően támogatnám a jelentéstevő véleményét, hogy szükség van költséghaszon elemzésre, és a legjobb megoldást keressük a szakszerűtlen beavatkozás elleni védelmet illetően a fő elemek a kategorizálás és az elektromos motorkerékpárok eh, kérdése. A motorkerékpárok más osztályozásának a paramétereit kell megteremteni, és különösen fontos, megtartani a többi paramétert is, ugyanakkor a teljesítmény határokat is kulcsfontossági paraméterként megtartani, mert nyilvánvalóan a teljesítmény és a sebesség között kapcsolat van, és a sebesség és a biztonság kapcsolatáról itt egy jármű és más közúton utazók járművei, vagy akár a, a gyalogosoknak a kérdése is felmerül. Tehát a teljesítmény és a sebesség maradjon fontos paraméter. Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabban beszéltem, de azt hiszem, minden fontos kérdéssel foglalkoztam, amelyeket a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők említettek. Az, a terepjárműveket illetően egy tanulmányt folytatunk különböző kategóriákat illetően. és nyitottak vagyunk, hogy javítsunk e, ezen is. De az elnöknek e, a javaslata észszerűnek tűnik számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, rendkívül hasznos volt az egész eszmecsere, segített abban, hogy előre mozdítsuk a dolgokat. Az árnyék jelentéstevők, akik majd a jelentéstevővel együtt dolgoznak, még a szavazásig néhány hetük van. Lehet, hogy nem fognak tudni mindenben megegyezni, és akkor szavazásra fog szó, sor kerülni. Fendekamp úr, záró megjegyzésé következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és nekem viszont még egy kis időre lesz szükségem, hogyha ezt megengedik. Tyler asszony, aki már nincs itt, üzenem, hogy Veszfálasszonyjal kapcsolatba fogok lépni, pontosan az ABS és a CBS-el kapcsolatos témában. Tehát szeretném majd ezt még egyszer megbeszélni, hogy jól értettem-e. Westphal asszony eléggé messze áll, hogy így fogalmazom finoman, egy lehetséges kompromisszumtól. Tehát nem tudom, hogy az ő kéréseit, kívánságait figyelembe tudjuk-e majd venni. Amit Wanders úr mondott azzal kapcsolatban, hadd mondjam el, ez egy technikai jellegű rendelet, amiről szó van. Itt kétkerekű járművekről van szó, és a képzés és utasítások terén nem lehet rendelkezéseket elhelyezni egy technikai jellegű rendeletben. Egyébként e, én értem, hogy a motorosok biztonsága nyilván minden egyes ponton összefügg más kérdésekkel is, azonban különböző feladatkörök léteznek, van közlekedési szakbizottság, és a mi bizottságunkban pedig más dolgokkal foglalkozunk, tehát jól meg kell gondolnunk, hogy mik azok a kérdések, amik a mi hatáskörünkbe tartoznak. És az is elhangzott, és egészen világos az OVD és a ö, kibocsátásokkal kapcsolatos véleményük, de a használati időre vonatkozó javaslattal kapcsolatban nem hangzott el válasz. Mert hiszen amit eddig hallottam, ezzel kapcsolatban nem látok olyan túlzottan sok kompromisszumos lehetőséget ezzel kapcsolatban, tehát a járművek felhasználás idejével kapcsolatban. Amit Rüde asszony elmondott, azt gondolom, hogy a a CBS és az ABS-sel kapcsolatban teljesen egyetértünk, ott nincsen köztünk félreértés, csak az erősebb motor teljesítmény az elektromos biciklik vagy motorok felhasználásával kapcsolatban. Tehát az elektromos bicikliknek a motor teljesítménye az lehetséges, hogy erősödhet, és ezt valamilyen módon be kell határolnunk. De ha ezt megtesszük, behatároljuk, akkor lehet, hogy majd tuningolni fogják ezeket. Tehát mondjuk lehet, hogy majd tud 60 km per órával is menni, de nem kell majd hozzá sisakot hordani, de hát ezt most így nem tudom, hogy hogyan lehetne konkrétan beszabályozni, hogy fölülről behúzzunk egy egy küszöbértéket, mondjuk egy 25 watt például az elektromos bicikliknél. A három és négy kerekes járművek területén én azt gondolom, hogy a jövőben egy hatalmas piaccal állunk szemben, és hogyha ezeket elektromos motorra lehet majd meghajtani a jövőben, akkor el tudjuk kezdeni, hogy ez egy milyen piaci potenciált jelent, és, és szintén beletartozik ebbe a rendeletbe akkor a kibocsátási értékek, hát nyilván a zöldek szeretnék, hogyha ezt minél gyorsabban bevinnénk a javaslatba, a többiek meg minél lassabban szeretnék. Fankam szemszögből elmondhatom, hogy ez itt megpróbálunk majd megoldást találni. Egyébként az Európai Parlamentben még sosem fordult elő, hogy ne sikerült volna kompromisszumot találni egy kompromisszumos javaslatot. De hát a kompromisszumos javaslatok azok már a bizottság javaslatában is szerepelnek, ami egy nagyon szép dolog, és így, hogyha megengedik, én egy olyan szöveget is benyújthatok, amelyet tulajdonképpen a bizottság tollából vennék, de hát én azt gondolom, hogy szeretnénk egészen őszinték lenni saját magunkhoz Természetesen én tudok valami homályos, kompromisszumos javaslatokat összeírni, hogyha gondolják, de végsősorban soron a bizottság szövege már rendelkezésre áll, és a kompromisszumos módosítványok Rüle asszony és a többiek tollából, amik hát eléggé eltérnek egymástól. Köszönöm szépen! Okay, well, we have work. Nos, van előttünk egy csomó feladat, rengeteg munka biztos vagyok benne, hogy az önvezetés alatt sikerre fogunk jutni. Köszönöm szépen mindenkinek, és most pedig tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Henslik asszony jelentéséhez benyújtott módosítók megvitatása. 58 módosító indítvány érkezett Hanslik asszonyhoz. Én is árnyékjelentéstevő vagyok. Manders úr is itt van, aki szintén árnyékelőadó. Gephardt asszony nincs itt, és Kanfán úr a zöldek részéről szintén nincs, és Trantavilitis úr is hiányzik, úgyhogy azt javaslom, nem tudom, hogy a szocialisták részéről akar-e valaki reagálni majd, de azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát, és már is megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy beszámoljon arról, hogy milyen módosító indítványok érkeztek hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy ilyen sok módosító indítványt nyújtottak be a jelentésemhez, összesen 58 módosító indítvány került benyújtásra. Nagyon nagy támogatást jelent ez. És ezért a módosító indítványok nagy számban, nagyon jó kiegészítés jelentenek, és jól kiegészítik azt, amit én javasoltam. Összesen három területről szeretnék részleteiben is most beszélni. Az első az a kölcsön, az első kölcsönös értékelési folyamat folyamata, a második maga az értékelés folyamata, és a következő terület pedig az Európai Bizottság által javasoltak. És annak érdekében, hogy a belső piac működését sikerüljön javítani, és a kölcsönös értékelési folyamatokat. Tehát szeretnénk alá húzni, kihangsúlyozni azt, hogy számos módosítóindítvány indítvány támogatásomra talál, és frakcióm támogatására is és eh, ahogy majd meghallgattam a többi munkabizottság véleményét, igyekezni fogok még további módosító indítványokat is kidolgozni. És ö, eh, ö, eh, számos tárgyalást folytattunk, nagyon sokan közülünk szeretnék, hogy ö, a vállalatok teljesítményeire és a szolgáltatások igénybevevőire is kiterjedjenek ezek a szabályozások. Nagy érdeklődést tapasztaltam az 15-ös cikkel kapcsolatban. A bizottság szolgáltatás irányelvével kapcsolatos összefüggésével, és azt gondolom, hogy ez az elemzés nagyon fontos lesz, de nagyon sok információhoz fogunk jutni a tényleges végrehajtásával kapcsolatban a szolgáltatási irányelvnek, és a polgárokra való tényleges kiadásaival kapcsolatban. Szeretnék még arra is utalni, hogy a bizottság ezt az elemzést év vége felé tervezi nyilvánosságra hozni. A 21-es cikkel kapcsolatban a bizottság egy tanulmányt fog benyújtani, amely szintén segíteni fog abban, hogy a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatos eszmecseréket még elmélyültebben tudjuk végrehajtani. Akkor most a gazdasági hatás kihatásaival kapcsolatban az irányelvnek. Hadd mondjam el, hogy ahogy az elnök úr is említette a 29-es módosító indítványában a kritériumok és az alkalmazott módszertan vonatkozásában a már bevált módszertan alkalmazását. Kérném önt, elnök úr, hogy további pontokra is, akár a mai ülésen is térjen ki. És vannak olyan módosító indítványok is, amelyek véleményünk szerint, tehát nem támogatandóak, ezek a 53-as és az 54-es. Ezek nem érintik ugyanis az irányelv hatáját véleményünk szerint, és ö, gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hatály Hát, na, ezt a hatályt nem kellene ebben a jelentésben figyelembe venni. A 44-es módosítóindítványjal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a származási ország elvvel kapcsolatban már a másik változat során beszéltünk, és a szabad szolgáltatási forgalommal kapcsolatban pedig az a véleményünk, hogy a határon átnyúló szolgáltatásokra kellene visszautalnunk ezzel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy jó képet kapunk arra nézve, hogy milyen nagy munkát végeztek az eddigiekben már a tagállamok, főként, hogyha a szolgáltatás irányelvnek azon előírásaira gondolok, amelyek relevánsak a jelen eljárással kapcsolatban, és a végrehajtással kapcsolatban, és a tagállamokban uralkodó viszonyokkal kapcsolatban is információkhoz jutottunk. A jelentésben szerepelnek olyan kérdések is, hogy milyen szerepet játszanak a szolgáltatások a gazdaságunkban, hiszen gazdasági teljesítményről és munkahelyekről is beszélünk, és ez főleg jelen pillanatban nagyon jelentős, ahol egy további recessziótól való félelem egyre elterjedtebbé válik. És ezért azt gondolom, hogy az eddigi munka nagyon értékes, de még nagyobb fejlődést kell, hogy kérjünk a jövőben, és decemberben már, én már két éve hagyjuk végre az irányelvet, és már öt éve fogadtuk el az irányelvet, és ezért azt gondolom, hogy itt az IMKO bizottságban további eszmecseréket fogunk, kell, hogy végrehajtsunk majd a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon erőteljes jelzés lesz kifelé, azt illetően, hogy nem feledkeztünk meg ezekről, erről az irányelvről, hiszen ez az elmúlt évek egyik legfontosabb irányelve volt. Talán ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, a módosító indítványokkal kapcsolatban, és most nagyon szívesen meghallgatnám az önök véleményét, mint árnyékjelentéstevői véleményt, és a többi árnyékjelentéstevőket is szívesen meghallgatom. Köszönöm. Hanslick, um, for your, uh, Köszönöm szépen, Hanslik asszony, a nagyon világos elemzést. az, hogy nincs itt, nem tudom, a szocialisták részéről valaki hozzá kíván szólni. Akkor Manders úr itt van, kíván kezdeni? Eh, natuurlijk, voorzitter, dank u. En ik dank eh, mevrouw... Igen, természetesen, eh, elnök úr, és köszönöm Hanslik asszonynak az elvégzett munkát. Az a véleményem, hogy ez a hozzáállás, megközelítés nagyon jól működhet a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatban. Tehát a kölcsönös értékelésnek egy ilyen módon alkalmazott módszere ez nagyon is jó hatásra lehet a szolgáltatás irányelvre, de más irányelvekre is akár ez a módszer, hiszen hogyha a belső piaci monitort megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az irányelvnek az eltérő végrehajtása miatt működik szuboptimálisan az irányelv a gyakorlatban. Egyes pontokon, és én abban remény reménykedem, hogy a kölcsönös értékelés tapasztalataiból ez ki fog derülni, és egészen világosan fog válni, hogy a tagállamok még mindig konkurálnak egymással, és nem látják Európát, mint egy nagy egységet, amely más külső versenytársakkal kell, hogy konkuráljon, hanem még mindig egymással szemben dolgoznak, akadályokat gördítenek az útba, és protekcionálisan dolgoznak, és ez pedig hosszú távon saját kárunkra fog szolgálni, hosszú távon Európát is károsítani fogja, de a magát az adott tagállamokat is, és ez nem lehet a célja az európai együttműködésnek és a belső piacnak. Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek azt, hogy a frakciójával ebben a kérdésben az én pozíciómat támogatja, és egyébként én is támogatom az ő pozícióját, jelentéstevő pozícióját, és azt gondolom, hogy mi egy csónakban evezünk, és minnyáján a belső piacot tartjuk a legfontosabbnak, és úgy látjuk, hogy még vannak potenciálok és lehetőségek arra, hogy a kölcsönös értékelési folyamat még segíthet abban, hogy azok, akik visszaélnek a belső piac lehetőségeivel, azok ellen lépéseket tudnak majd ezen tenni. Köszönöm. Rüle asszony, szeretne hozzáfűzni valamit? Ha nem, akkor én szeretnék néhány módosítóval kapcsolatban hozzászólni. Örülök, hogy Fánclik asszony úgy érzi, hogy a módosítók azok további pozitívumot jelentenek a jelentés szempontjából. A kölcsönös értékelésnek az eredménye olyan területeket illetően, amely a további gazdasági tevékenység és a határokon átnyúló kereskedelem szempontjából nagyon fontos. Én azt mondanám a bizottságnak, hogy most már az adatok rendelkezésre állnak, ezért azt szeretnénk, hogy a prioritások megállapításánál felhasználják ezeket az adatokat, tehát hogy hol kell nyomást gyakorolni azokra, akik nem feleltek meg ezeknek az előírásoknak. Nyilvánvalóan olyan piacokon, ahol ez munkahelyeket és gazdasági tevékenységet serkentene munkahelyek létrehozását szükség van erre a gazdasági dinamizmusra a munkahelyek létrehozásában, méghozzá sürgősen. A kölcsönös értékelési folyamat az adatokat létrehozta, ugyanakkor ez olyan információ, amelyet a tagállamok maguk hoztak létre, tehát nem a bizottság fordult a tagállamokhoz, és írta nekik elő, hogy ezt vagy azt kell tenni. Tehát ezért az egységes piaci irányelvnek a végrehajtása szempontjából ez nagyon fontos, és hogyha a módosítókat támogatja a jelentéstevő és mások, akkor talán a bizottságot arra sürkedhetjük, hogy tegyen lépéseket a gazdasági dimenzió szempontjából. Ennyit akartam mondani. Ezzel próbáltam itt reklámozni az én módosítóimat. Martin Fölmöt már üdvözölnöm kellett volna, aki ismerős látogatója a bizottságunknak, és ő a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban talán tudna valamit szólni, és aztán a kompromisszumos megoldásokkal kapcsolatban meghallgatjuk önt is, de most először önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az elnyék jelentéstevőknek ezt az értékes munkát. Teljesen egyetértünk a e, Hanslik asszony értékelésével, és a módosítók valóban segítettek, e, és értettem a e, ön üzenetetét, és valóban gondosan figyelembe vesszük bizonyos prioritásokat kijelölünk, ahogy a január 22-i közleményben is jeleztük. A gazdasági tanulmányt a főigazgatóság végzi el, és felhasználjuk a különböző tanulmányokat is, és megpróbáljuk a tagállamok információja alapján a valóságot megvizsgálni. Mindezt a kölcsönös értékelés alapján tesszük, és más források alapján is. Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek a teljes szimulációját ugyan nem tudjuk elvégezni, de megvizsgáljuk majd a gazdasági adatokat, és a bizottság javaslatában figyelembe vesszük azt a módszertant, módszereket, amelyeket a különböző kotató intézetek is alkalmaztak. Én nem vagyok közgazdász, nem tudom épp ezért a módszertannak a részleteit megmagyarázni, de azt hiszem, hogy a főigazgatási kollégák ezt meg tudják majd tenni. Vannak módosítók, amelyeket Harbor úr is említett, és pedig, hogy a tagállamokkal való eszmecsere során mit kell figyelembe venni. Nekünk van szakértő csoportunk, és az IMCO titkártárságból is részt vett valaki ezeknek az ülésén és ezt a fajta átláthatóságot fogjuk felhasználni a későbbiekben is. A teljesítmény ellenőrzés kérdőívet is felhasználtuk, ezeket online is bemutatjuk majd, és akkor a tagállamok is megvizsgálhatják, hogy mi van ezekben. Teljesen egyetértünk az átláthatóság szellemével, És azt hiszem, hogy e, ezek e, a megjegyzések talán elegendőek. Nyilván vannak olyan módosítók, amelyek e, ugyan fontosak, de nem feltétlenül fontosak a kölcsönös értékelés szempontjából, vagy a múltbeli tárgyalások szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és köszönjük, hogy a gazdasági tanulmányról is tájékoztatott bennünket, hiszen a bizottságot ez nagyon érdekli. Hanzlik asszony szeretne eh, reagálni a bizottság és az árnyék jelentéstevők megjegyzésre, és még az ütemtervről is beszéljen. Köszönöm, elnök úr, minnyájuknak köszönöm, és a bizottság képviselőjének is ezt a gazdasági elemzés bemutatását, mert hiszen ez egy nagyon fontos dokumentum, amit arra is felszálltunk, hogy elmélyítsük azt, hogy lássuk, hogy milyen jelentős a belső piac szempontjából a szolgáltatási irányelv. És tehát nagyon türelmetlenül várjuk az év végére ígért eredményeket. Nagyon sok módosító indítvány született, ezek közül sok már benyújtásra került, ennek nagy számát el is tudjuk fogadni, hiszen ezek nagy számban kiegészítik az eredeti jelentést, és én mindegyik módosító indítványjal foglalkozni fogok külön-külön, főként természetesen az elnök úr által benyújtott módosító indítványokkal, és a legtöbbet plusz jellel tudom ellátni, tehát támogatni tudom, és a következő ülésen fogunk szavazni erről a jelentésről, mert a következő hetekben a önöknek és az árnyék jelentéstevőknek kompromisszumos módosítóindítványokat fogok küldeni. És nagyon szívesen találkoznék is önökkel, hogy megvitassunk bizonyos lehetséges kompromisszumos javaslatokat a következő ülésig, és a következő ülésünkön pedig szavazunk majd a jelentésről. Mindjárt köszönöm a módosító indítványokat, az eszmecserét, és azt gondolom, hogy mindez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a kölcsönös értékeléssel foglalkozó jelentés eredményes lesz. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel várjuk a további munkáját egészen szeptember 19-ig, és Faron úrnak és a csapatának is köszönöm a közreműködést. Kicsit előrébb járunk időben, mint a napi rendünk azt előre jeleztek, Kracman úr itt van, és remélem, hogy mindenki itt van még, aki érdekelt, a bizottság is, és a többiek. Szeretnének például egy perces szünetet? Legyen egy 5 perces szünet. 5 óra előtt folytatjuk, hogy biztosak legyünk benne, hogy mindenki itt van ezen nagyon fontos jelentés megtárgyalására. Jó, tehát 5 óra előtt pár perccel kezdjük. És akkor a Kreuzmann úrnak tudunk válaszolni a kérdéseire. Okay, ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope Hölgyeim és uraim, remélem mindenki itt van, azt hiszem készen állunk a folytatásra. Tehát remélem, hogy legalábbis mindenki itt van, aki Kreitzmann úr fontos jelentésén dolgozik. Good, yes. I'll... Jó. Éppen Meyer úrral az ő módosítóiról beszélgettem, mert nem különösebben volt megelégedett ezekkel. Jó, hát akkor kezdjük. Das aber auf Deutsch. Vielen Dank. Jó, akkor németül kezdeném. Ja, please. Azért egy bevezetőt, mielőtt elkezdené. Uh, uh, Különösen a webstreamen hallgatók számára szeretném elmondani, hogy emlékeztetném önöket, hogy Krolcman urat, a jelentéstevőnket megkérjük, hogy mutassa be a saját kezdeményezésű jelentését az online szerencsejátékokról, és kommentálja azokat a módosításokat, a 271 darabot, amit kapott a jelentés tervezetéhez. Ezután az árnyék jelentéstevő kapják meg a szót. Tudom, hogy Abadur már úton van, úgyhogy amikor megérkezik, akkor megkapja a szót Csádemóze úr. Itt van, Rülle asszony, itt van, Fox úr is itt van, De Jong úr és Szavi képviselő nincs itt. Bromte asszony. Ha jól tudom, ő fog reagálni. Igaz? Üdvözöljük Önöket! Ő is bemutatja tehát a módosításokkal kapcsolatban a véleményét. Kralcman úr pedig lezárja a vitát, miután megvitattuk a módosítókat, és Krocman úr elmondja, hogy hogyan tudunk észszerű kompromisszumokra jutni véleménye szerint. Krocman úr, tehát örömmel megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, valóban 271 módosító indítvány érkezett, és minden árnyék jelentős tevőnek és módosító indítvány benyújtónak szeretnék köszönetet mondani, már csak azért is, mert a legtöbb módosító indítvány ugyanabba az irányba mutat, támogatnak bennünket, bennem. Jong kolléga is egyébként most, aki pont most jön be a terembe, ő egy kicsit más irányba viszi a dolgokat. Most én ezt nem szeretném ugyanúgy, mint ahogy Fendekamp kolléga minősítette, hogy balra, középtől jobbra, illetve balra helyezkedik -e el. Én talán inkább azt mondom, hogy európai szinten szeretnénk valamit tenni. A legtöbben egyébként ebbe az irányba kívánnak elmozdulni, kisebb nüanszok vannak, hogyha Csárdemol kollégát veszem figyelembe, ő egy kicsit abba az irányba megy, hogy hagyjunk mindent úgy, hogy van, de hogyha megnézem az ő frakcióját, például vannak olyan frakciók, akik mindent megkívánnak nyitni. Tehát két különböző pólussal állunk szemben, nem tudom, hogy ők most mind jelen vannak-e, de vannak, akik mindent felkívánnak szabadítani, és vannak egy páran, akik meg mindent úgy szeretnének hagyni, ahogy az most van. Na most hát valahogy ezek között én azt gondolom, hogy sikerülni fog valami megoldást találni. Az én ötletem az az, hogy ha lehet kiegyensúlyozott megoldást találni, egy hidat ö, ütni a két pólus között, és szeretném majd megvitatni önökkel ezeket a módosító indítványokat, és remélem, hogy sikerül majd egy olyan listát átadni önöknek, amelyben javasolni fogom, hogy mi az, amit támogatnunk kellene, mi az, amit nem javaslok támogatásra, majd egy olyan konszolidált szöveget fogunk kidolgozni, amelybe bedolgozzuk a módosított indítványok, módosító indítványokat. Egyelőre minnyájuknak köszönetet szeretnék mondani. A javaslat egyébként egyre jobb lesz, hiszen egyre konkrétabbá fog válni, és az mindig jó. Én nem vagyok barátja az állami monopóliumoknak, de azért figyelembe kell venni, és tiszteletbe kell venni azt, hogy vannak tagállamok, akik ezt a piacot szabályozni szeretnék, és gyakorlatilag a fogyasztó védelem és a bűnözés elleni védelem szem szempontjából. És nagyon fontos az, hogy a licencek kiadása során az átláthatóság és a diszkrimináció ellenesség, mint alapozíció figyelembe vételre kerüljön, és nagyon fontos, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen arra, hogy a licenceket értékelhessék, és hogy figyelembe kívánják-e venni azt a közigazgatási díjak csökkentés érdekében, hogy egy más tagállamban ezeket az igazolásokat már benyújtották. De lehetséges, hogy ez nem lesz elegendő egy, egy tagállamban. A függőség megelőzése és a fiatalság védelme, az aktív szubszidiaritás és E, érdekében minimális szabályokra szükségünk lesz. Tehát a minimális standardok azt jelentik, még egyszer, hogy kihangsúlyozom, hogy ez egy minimális szintű szabályozást jelent, és ez esetben a tagállamnak lehetősége van arra, hogy a saját területén akár szigorúbb tag e, szabályokat vezessen be. De én azt gondolom, hogy ha még világosabban meg fogjuk e, fogalmazni, Sálde Móze kolléga és mások is ebben az irányban nyújtottak be módosító indítványokat, hogyha ezt nem sikerül ebben a dologban megállapodni, akkor a bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy legalább valamilyen minimális standardokat vezessen be ezekben a kérdésekben. Én minél szélesebb bázis szeretnék elérni az Európai Parlamenten belül, és a bizottságunknak is ebbe az irányba kell tudnia ö, dolgozni. A, egyébként a tagállam ki nevez egy szabályozó hatóságot, amely az európai hatóságokkal együtt dolgozik abban, hogy standardokat dolgozzon ki arra, hogy le, meg lehessen akadályozni a különböző negatív tevékenységeket ezen a területen. Ezt a bizottság koordinálná, ezt a munkát és a megfelelő struktúrákat kialakítaná. A sportfogadások területén Fox eh, képviselő úrral értek egyet, nagyon fontos, hogy segítene az a sportfogadási csalások esetén, hogyha ezeket büntetőjogilag is üldözni lehetne, és eh, ez lehetőséget adna az állami hatóságok számára, hogy a sportfogadási csalások ellen fellépjenek, és ezzel a sport tisztaságát biztosíthassák. Nagyon fontos az is, hogy eh, a az innen származó, a sportfogadásokból származó forrásokat tömegsportra lehessen, iskolai sportra lehessen fordítani, hiszen a sport területén rendkívül fontos az is, hogy a csalás ellen fel kell lépni. Schwab úr például a francia modell bevezetését javasolták alternatív finanszírozási módszerek területén, és ezek során figyelembe kell venni, hogy ez nem szabad, hogy a tömegsport kárára menjen. Én jelen pillanatban még nem ö, adtam véleményt ezekkel kapcsolatban, mert én ezt a szubszidiaritási elv alapja ö, szerint tekintettem, és úgy gondoltam, hogy az, hogy a pénz hogyan kerül felhasználásra a licencekből, azt a tagállamra kell bízni a szubszidiaritás keretében, de ezekben a kérdésekben én egyébként nyitott vagyok, de én azt gondolom, hogy a szubszidiaritás elve alapján e, is szabályozni lehet, hogy mi történjen ezekkel a pénzekkel. Én egyébként dr. Svábnak igazat adok abba, hogy a sport fogadás az nyilván nem működhet reklám nélkül, és nagyon fontos, hogy a szabályozatlan fekete piac ellen fel kell tudni lépni, hiszen itt azonos standardokat kell kialakítani a szerencsejátékokkal, hiszen nagyon fontos, hogy itt a fogyasztókat is védeni kell két dolgot hadd emeljek ki. Amerikában, Washingtonban voltam röviddel ezelőtt látogatóban, és megvizsgáltam, hogy ott ezt hogyan szabályozták. Az ottani sportszövetségek nem fogadhatnak, például, hogyha vannak ö, fotballmeccsek, vagy basketballmeccsek, akkor ezeken nem lehet fogadni. Hogyha ez nálunk egyébként így lenne, akkor ez gyakorlatilag nehézséget okozna, mondjuk senki nem szereti ezt. Nyilván, hogyha nem lehet fogadni ezeken a területeken, akkor nincs szükség arra, hogy reklámozzuk ezeket a dolgokat a futballstadionokba. Van még egy dolog, az amerikaiak megtiltják, hiszen ők az online szerencsejátékot megtiltják, ők azt is megtiltják, hogy hitelkártya fogadásokat lehessen kötni online szerencsejátékban és sportfogadásban. Én ezt nagyon szívesen megvitatnám az árnyék jelentés tevőkkel, hogy a számlákat és hitelkártyákat az illegális szolgáltatók vonatkozásában lehetne megtiltani. Tehát én egy kompromisszumos javaslatot teszek most, mi az illegálisok ellen szeretnénk végül is fellépni, és hogyha azt mondjuk, hogy mi az illegális fogadást nyújtó szolgáltatók esetében megtiltjuk a számlák és hitelkártyák bevezetését, alkalmazását. Én azt hiszem, hogy ezzel nagy csapást sikerülne mérni ezekre az illegális szolgáltatókra. Én ezt majd még az árnyék jelentős tevékkel meg szeretném beszélni, hogy nem lehetne egy ilyen kompromisszumot kialakítani. Ahogy már most a kollégámhoz fordulok, ön mindent annyiba akar hagyni, ahogy ez most van, hát ezzel nem sikerülne semmit leszabályozni. Nyilván a szubszidiaritást figyelembe vesszük, na de az ön javaslata szerint, hogy minden csak úgy hagyunk, ugye, hogy eddig volt, ez nem a jó megoldás, hiszen gyakorlatilag akkor ö, akár a monopóli játékot is úgy hagyhatjuk, az jelen pillanatban a tagállamokban ö, működik. Tehát én azt gondolom, hogy olyan megoldást kell találni, ami politikai szempontból egy kedvező helyzetet teremt, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban vannak olyan kinövések, amelyek nem eh, kedvezőek. Hatodikán fogok a kompromisszumos javaslataimról az árnyéklentés tevőkkel beszélni, majd a 16-án fogunk itt a szak bizottságban erről beszélni, majd a plénum elé kerül. Hát, hogyha a 271 módosító indítványt most kommentálnom kell, akkor átfogóan azt mondhatom, hogy a legtöbb ezek közül nagyon konstruktív volt, ugyanabba az irányba mutatott, tenni kell valamit európai szinten, ezt csenget ki ezekből, és azt gondoljuk, vannak nyilván olyan hozzászólások, hogy még erőteljesebben nyissuk meg a piacot, de azért persze ne is hagyjuk annyiba, hogy ez most van. Valahogy a e kettő között kell kompromisszumot találni. Köszönöm. Indeed. And, um... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a megközelítése tökéletesen jogos, hiszen azt mondja, hogy ennek a jelentésnek a hatása nagyon jelentős lesz abban, hogy konszenzust érhessen az Európai Bizottság és a Parlament. Így az Európai Bizottság úgy fogja érezni, hogy irányt adunk neki, amelyet követnie kell. Köszönöm a liberális és a konzervatívabb vélemények feldolgozását is ön jó helyzetben van, hogy a liberális és a konzervatív véleményeket kiegyensúlyozza, akármelyik oldalról is jönnek azok. Abad úr megérkezett. kíván-e most hozzászólni, vagy hát tudom, hogy az elejét nem hallotta, inkább a végén szeretne szót kapni. Később, jó. Akkor egy kicsit később kapja meg a szót, hogy belerázódhasson. Az Seldemóze asszony kap először szót, aztán Fox úr, Rüle asszony, De Jong úr is itt van, üdvözlöm, és utána következik majd Abad úr. De Campos úr a titkárság részéről, illetve ha más szeretne hozzászólni, arra is lesz időnk. Utána Promte asszony kommentálja az elhangzottakat, és Krajcman urat hallgatjuk meg végül, hogy a kompromisszumos csomagról mi a véleménye ennek a jövőjéről. Sáda Mózászony. Köszönöm. Köszönöm szépen Kralcman úrnak a Köszönöm szépen Kreuzmann úrnak a kiváló bevezetőt. 271 módosító indítvány érkezett. Ez azt mutatja, hogy mekkora érdeklődés övezi ezt a területet. Emellett azt is tükrözi, hogy óriási nemzeti különbségek vannak abban, hogy az egész szerencsejáték területtel hogyan foglalkoznak az államok. Nagyon fontos az, hogy végezetül megbizonyosodjunk arról, hogy ezt a sokszínűséget a jelentés is tükrözi. Egyetértek Krajcman úr álláspontjával, mely szerint nagyon jó jelentést lehet készíteni. Ez lehetséges, hogy elérhető kompromisszumokra jussunk. De ahogy Korolcman úr mm, megjegyezte, hogy Louis Grek és én a frakciónk részéről máshogy látjuk a dolgot. Ez helyes, ez így van. Nagyon sok olyan frakció is van, például a liberálisok esetében, ahol nincs ilyen különbség a tagok között de úgy gondolom, hogy ott is a frakción belül legalább nüansznyi különbségek vannak a vélemények között, legalábbis a néppártnál így van, ha jól tudom. De nem akarom elutasítani azt a lehetőséget, hogy megoldást találjunk, ami azt jelenti, hogy többet tegyünk európai szinten. Hogy világosabban fogalmazok, szeretném, hogyha tennénk a szerencsejátékkal kapcsolatban valamit európai szinten, csak amiatt vagyok szkeptikus, hogy irányelvben kell -e ezt megoldani. Szeretném megbizonyosodni arról, hogy a tagállami hatóságok jobban együttműködnek, és erre vonatkozóan szerintem vannak jó javaslatok a módosító indítványok között. Úgyhogy Abadur megközelítése például nagyon sok esetben támogatható az én részemről is, de nagyon világosan szeretném azt elmondani, amit Buszotil úr, Fox úr és Fialna úr is mondott, a mi javaslatunk kapcsolatban. Nyitott vagyok tehát egy olyan megoldás találására, ami a különböző érdekeket lefedi, de nem akarok egy olyan megközelítést támogatni, ami egy nagy belső piacot akar létrehozni az online szerencsejátékok esetére. Ebben nem hiszek. Szeretném tiszteletben tartani az Európai Bíróság határozatait, amelyek kimondják, hogy a szerencsejáték egy gazdasági tevékenység. Azonban egy nagyon különleges és sajátos természetű tevékenység, amely bizonyos szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Nem gondolom azt, hogy egy átlagos gazdasági tevékenységhez hasonlítható volna várom érdeklődéssel a további munkát, és úgy gondolom, hogy sikerül majd olyan jelentést létrehozni, ami körű támogatást fog élvezni a szakbizottságban is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönjük szépen. Fox úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és Kreuzmann úr, úrnak is köszönjük a munkáját. Egyetértek a célkütőzésével, tehát, hogy egy széles körű megközelítésre van szükség, azért, hogy meggyőzhessük a bizottságot, hogy lépéseket tegyen. Ugyanis a legrosszabb dolog eh, az lenne, hogyha a jelentést nem támogatják széles körűen de ahhoz, hogy olyan emberek, mint én is felnerült támogassák, ahhoz ambiciózusnak kell lenni ennek a jelentésnek. A bizottság a fogyasztók védez, védelmét és a, az egységes piac kiterjesztését akarja. Ehhez az online szerencsejátékok esetében egy széles körű keretre van szükség, amely megvédi a fogyasztókat és megköz, megkönnyíti segíti a különböző működtetőknek, akik szabályozottan működnek a piachoz való hozzáférést. De ezért szükség van szabályozott piacra azért, hogy az illegális működtetőket kizárja, és megvédje a, a fogyasztókat. Én egy furcsa helyzetben van, mivel kritizálom bizonyos képviselőknek a véleményét, amikor a szubszidiaritásról beszélnek és hirtelen hatalmas lelkesedést mutatunk, hiszen nagyon gyakran a britek találják, hogy a szuverenitást védi a szubszidaritás. Most pedig hirtelenjében a szubszidaritás lelkesedéssel fogadják, azért, hogy az állami monopóliumot megtarthatsák, és e, megbüntethessék a szerencsejáték ágazatot. Hogyha valakit, valamit illegálisra teszünk, mint az online e, szerencsejáték, az e, nem fogja ezt megszüntetni, hanem egész egyszerűen csak visszavonul a fekete gazdaságba. Tehát <clears throat> legyünk világosak, hogyha valamit úgy szabályozunk, hogy eh, egyszerűen nem történhet meg, akkor azzal nem fogjuk ezt megszüntetni. Az online szerencsejáték Németországban illegális, ugyanakkor két millió német használja az online szerencsejátékokat. Tehát Kreutzmann úr, önnek ki megszabták, hogy mi a munkája, tehát hogy jó kompromisszumot keressen, de ambíció, azt arra zsörgetem, hogy ambiciózus legyen. Elnök, köszönöm szépen. Világos, hogy a szerencséje, szerencséjátékoknak e, meglepő hatása van, hogy a frakciók között, e, e, ahol több most és kevesebb szubszidiaritást akarnak teremt, én azért nem nyújtottam be módosító indítványokat, mert jónak tartottam Krajcon úr kiinduló pontját, és meggyőződésem egyéb egyben az is, hogy tennünk kell valamit EU szinten, és különben az az én véleményem, tehát eltér attól, hogy ez csupán a tagállamok kérdése lenne. A Fox úr elfelejtkezik arról, hogy a tagállamokban eléggé eltérőek a hagyományok a szerencsejátékkal kapcsolatban. És ezt nagyon nagy mértékben figyelembe kell, hogy vegyük, és ezért én a szubszidiaritásnak vagyok a híve, de ezen a téren már csak maga a szubszidiaritás már nem elegendő, tehát EU szinten szükség van megoldásra, és meggyőzött engem egyébként, és észszerűnek tartom a javaslatát, és igyekezni fogok elérni azt, hogy a módosító indítványok tárgyalásakor ne vizeződjön föl az ön javaslata, hanem megmaradjon az az irány, amit kitűzött. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Végül pedig Guillaume úr az, az árnyék jelentést közül. De jó. Igen. Köszönöm. Én azért vagyok a végén a spektrumnak, mert azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha mindenki eh, elmondja a véleményét. Fox úr az egyik végén van a tengelynek, és én talán a én azt gondolom, hogy valahol a középen vagyok, és azt gondolom, hogy Krajcman úrnak igaza van, hogyha megpróbálom most a másik oldalt is bemutatni. Tehát, amikor az ember azt mondja, hogy így is úgy sem tudunk tenni ez ellen semmit, ez egy olyan érv, amit azért én nem tudok követni, mert hiszen hogyha azt mondjuk, hogy hát ha úgyse tudunk ellene semmit tenni, hát akkor nyugodtan részben engedélyezzük ezt. És bizonyos országokban már most fennáll a lehetősége, hogy online szerencsejátékokat lehessen ö, alkalmazni, de azt látjuk, hogy ahol legalizálják, ott sem csökken a száma az alkalmazóknak. Tehát én azt gondolom, hogy ez így önmagában nem segít. Én azt gondolom, hogy egy jó együttműködés segíthetne Európában az illegális szolgáltatók visszaszorításában, és ahogy például Kratman úr mondta, a hitelkártyák limitása például, ez lehetne például egy, egy megoldás, és azt gondolom, hogy az illegális szolgáltatók közös visszaszorítása, az ő ellenük folytatott közös harc, hogyha ezt sikerülne összehozni, akkor még arról is beszélhetnénk, hogy mi marad akkor a legális piac számára. De én azt gondolom, hogy tehát jelen pillanatban vannak országok, ahol ez lehetséges, és vannak országok, ahol nem lehetséges az online szerencsejáték. És én azt gondolom, hogy egész sormódosító indítvány lesz, amelyhez nem fogunk tudni hozzájárulni, mert nagyon sok lehetősége van még a piac bővítésének, de én Krajcman uraknak már most megígérem, hogy nagyon konstruktívan, amennyire csak lehet konstruktívan fogjuk támogatni őt a módosító indítványok megvitatása során. Uh, thank you very much. And then, um... Nem szépen. Abad úr az LPP nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késlekedtem, késtem. Először és szeretném megköszönni Krajcman urat a munkájáért, és hogy milyen elkötelezetten foglalkozott ezzel a dokumentummal. Igen, beszéltünk a több Európáról, az EPP is úgy látja, hogy, az Euró- hogy Európának a hozzáadott értéke valóban fontos itt az online eh, játékokkal kapcsolatban. Eh, nyilvánvalóan, eh, ahogy emlékeztetett rá Sádem az asszony, és mások is, hogy a szerencsejátékok piaca az nem olyan, mint a többi piac, és épp ezért szükség van erre az rendeletre és nyitásra. Négy megjegyzésem lenne. Az első, a szevékben és a módosításokban is nem a passzív szubszidiaritás elve, hanem a szubszidiaritás elvele, tehát az aktív szubszidiaritás azt jelenti, hogy mindennel kell foglalkozni, ami ezen a területen történik. Ahogy említették a korábbi hozzászólók is, sokféle a nemzeteknek a megközelítése. Tehát, hogyha az aktív szubszidiaritást akarnánk alkalmazni, az blokkolná az, hogy, tehát akadályozna azt, hogy közös platformra jussunk. És a kölcsönös elismerésnek az elvével kapcsolatban <clears throat> említeném azt, amit már első alkalom is mondtam, ez pedig a sportnak a lényeges szerepe. Amikor a fogyasztók védelméről beszélünk, akkor e, ezt én támogatni tudunk, de e, azt hiszem, hogy a sport szempontjából is Európának van hozzáadott értéke. És hogyha e, a fogadási jogról beszélünk, akkor azt el kell émélyíteni, foglalkozni kell vele, és az Európai Bizottságnak is feladatként kell adni. A frakciónk meggyőződése ez, és itt alapvető kérdésekről van szó, amikor a szöveggel kapcsolatban a kompromisszumot szeretnénk elérni. Az engedélyekkel kapcsolatban van egy kérdésem. Mi támogatjuk az egyszerűsítést, hiszen így vonzóbbá tesszük ezt az egész kérdést, és az illegális ajánlatok csökkennének ezzel. De tulajdonképpen mi ez, a, ez az engedélyeztetés, ez az administratív költségeknek a csökkentése lenne? De mi a végső célkitűzés? Hogy, hogy növeljük az engedélyek számát? Mi ennek a célja? Tehát szerintem ezzel kapcsolatban pontosítani kell, hogyha az administratív terhek csökkentésére van szó, akkor ezt világosé kell tenni. Aztán az irányelvnek a gondolata még megvitatandó lehet, hogy nem a mostani pillanatban, hanem majd valamikor. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EPP eh, álláspontja ezzel a jelentéssel kapcsolatban az, hogy bizonyos nemzeti speciális helyzeteket kivéve eh, osztjuk az, osztják az MPP tagjai ezeket a megoldásokat. Aztán néhány fontos, lényeges elvet védeni védünk, legyen az, hogy az aktív szubszidiaritásról van szó. Tehát minden esetre megnyitása az online játékok piacának, és ugyanakkor a szabályozása számunkra fontos, tehát hogy ezek között egyensúlyt találjunk. Tehát ez fontos kérdés, és végül jelzést, pozitív jelzést kell adni a bizottságnak, és csatlakozom ezzel kapcsolatban a jelentéstevő véleményeihez, tehát hogy a bizottság, bizottság bebizonyíthatja a parlamentnek, hogy nem visszafelé, hanem előre haladunk tehát hogy valóban az előrehaladást és a több Európát akarják, de ugyanakkor tiszteletben tartják az egyensúlyt, tehát a mindenki által osztott szempontokban egyetértenek. Köszönöm. Good. Now... Remek. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm a munkájukat, a módosító indítványokat. Kölédi Campos professzor és Andrea Schwab szeretne hozzászólni, kívánná még más képviselő is részt venni. A vitában, ha nem, akkor Campos úr a szó. Köszönöm szépen. Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok Kreutzmann úrnak a munkához, amit ezzel a jelentéssel kapcsolatban elvégzett. És szeretnék különösen azért a formátumért gratulálni, amiben benyújtotta nekünk ezt a jelentést. Nagyon világos és átlátható módon dolgozott. Az összes dilemmát bemutatta, amelyen át kell navigálnunk ahhoz, hogy egy eredményre jussunk. Az állami monopóliumokra felhívta a figyelmünket. A jelenlegi esetjog az Európai Bíróság szerint tiszteletben tartja bizonyos tagállamoknak azon döntését, hogy a monopóliumot fenntartsák. Annak érdekében, hogy az adócsalás lehetősége ellen fellépjenek, az Európai Bíróság döntései azt is kimondták, hogy a tagállamoknak joga van a szolgáltatók, a szerencsejáték típusok vagy a volumen mennyiségét megszabni az átláthatóság és a diszkrimináció mentesség elvét sorakoztatták fel érvként. Szeretnék rámutatni arra, hogy a tagállami hatóságok, az illetékes hatóságok, amelyek a szerencsejáték és a reklámok szabályozásában részt vesznek, mindannyian tisztá tudatában vannak annak, hogy a a szerencsejáték nagyon komplex, és a dereguláció nem a megfelelő módja az egységes piac elérésének. Nem hunyhatunk szemet a létező problémák felett sem. Az online kommunikáció megváltoztatta a piac működését, mégpedig alapjaiban. És új fenyegetések jelentek meg. Ezért kell dolgoznunk, hogy biztosítsuk azt, hogy az online szerencsejáték a megfelelő módon a fogyasztók védelme érdekében szabályozva van. Elnök, köszönöm szépen, és végül Schwab úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Uh, uh, az árnyék jelentéstevőnknek, vadúrnak köszönetet szeretnék mondani, ami egy nagyon nehéz feladat. Ahogy Ashley Fox egyébként elmondta, abszolút igaza van, az online szerencsejáték jelen pillanatban már egy határokon átnyúló realitásnak számít az Európai Unióba, tehát ha behúnyjuk a szemeinket és homokba dújjuk a fejünket, ez nem segít ezen, és ebben Fox úrnak igaza van, hogy a tagállamok szubszidiális díjarítása nem tud a jövőben már egy jövőben mutató koncepcióként működni. Azonban ez nem biztos, hogy liberalizációt jelent, sőt, én ennek az ellenkezőjét javasolnám, több ellenőrzést javaslok. Tehát, ahogy ezt a jelentéstevő is többször elmondta, ma ez a terület eléggé ellenőrizetlen. És mivel én nem vagyok árnyék jelentés jelentéstevő, ezért szeretnék arra korlátozódni, hogy feltegyem a kérdést a jelentéstevő felé, hogy ha minimális standardokat helyezünk el a belső piacban, ahol már most is 27 különböző rezsimmel állunk szembe, és tudjuk, hogy a minimális standardokkal gyakorlatilag nem érünk el semmit, csak a 27 különböző rezsimben, csak valami más, minimális valamit érünk el, ami ellen majd felépnek, és igazából nem érünk el semmit. Tehát a kérdés az az, hogy a nemzeti licenciák megvásárlását nem kívánjuk-e valami más szabályozás alá helyezni, és ehelyett valamilyen európai jogi keretet elhelyezni, ami viszont már egy megfelelően magas fogyasztóvédelemmel járna, viszont megfelelően tekintettel van a sportrendezvények szervezőinek az érdekeire, és biztosítja azt, hogy a tagállamokból származó fogadásokból a licencrendszerbe visszafoljanak források. És nem tudom, hogy készek lennének-e arra, kedves kollégák, hogy egy e új európai jogi keretet be, bele tudnak-e egyezni. Mert talán ez egy jó megoldás lehetne, ha nem, akkor akkor a kérdés az az, hogy ha csak minden, minden minimális standardokat alakítunk ki, akkor gyakorlatilag ez 27 darab különböző standardot fog jelenteni. És egyébként szívesen meghallgatom majd az önök véleményét is, de jelen pillanatban felteszem a kérdést, hiszen szeretnénk előbbre lépni ebbe, és ezért remélem, hogy a következő hónapok során megfelelő határozatokat tudunk hozni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Well, I think what I suggest is that... Azt javaslom, talán Promte asszony fog először pár szót szólni, és utána biztos Kraszman úr akar reagálni a kérdéseikre, és még van egy kicsi időnk, úgyhogy ha valaki még egyszer szeretne egy-egy témával, a bizottság által, vagy a kollégák által felvetett témával kapcsolatban felszólni, akkor lesz lehetőséged. Akkor most Promte asszony kap szót, aki egy kicsit betekintést enged nekünk majd abba, hogy az Európai Bizottság mit forgat a fejében nagyon óvatosan fogalmaztak a zöld könyvükben, nem foglaltak állást egyik iránya szembe, irány mellett sem. Talán most egy kicsit betekintést kapunk az Európai Bizottság gondolkodásába. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy Krajcman úrnak az átfogó és ambiciózus jelentéstervezetet megköszönném. Látjuk azt, hogy azok az ügyek, amelyeket a zöld könyvben felvetettünk, ő is érinti a jelentésében, és megoldásokat javasol a jövőre vonatkozólag európai szinten. Azt is nagy érdeklődéssel láttuk, hogy rengeteg módosítási javaslat érkezett, ez azt mutatja, hogy nagyon érdeklődnek a terület iránt a szakbizottság tagjai. Konvergenciát tapasztaltunk a hozzáadott érték az Európai Uniós fellépés hozzáadott értéke tekintetében mindenkinek az a fő célja, hogy az illegális ajánlatok ellen fellépjen, illetve egy minőségi Európai Uniós keretet biztosítsanak az online szerencsejátékoknak. Persze, óriásiak az eltérések a tekintetben, hogy hogyan jussunk el ide, és a vita is mutatta ezt még pedig nagyon jól különböző témákban láthatjuk azt, hogy a tagállamok közötti kooperációtól egy teljes irányelvig nagyon sok elképzelést lehetségesnek tartanak. Úgyhogy a bizottság számára rendkívül fontos az, hogy lássuk, hogy mi lesz majd a végeredményeinek a jelentésnek. Hiszen Számunkra ez megadja majd azt az irányt, amelyet a zöld könyvünk után követnünk kell majd. Milyen betekintést adhatunk, elnök úr? Sajnos ki kell ábrándítanom, mert még mindig a konzultációs fázisban vagyunk. Konklúziót még nem vont le az Európai Bizottság, csak most fejeződött be a konzultációs fázis 250 választ kaptunk. Lehet, hogy ez nem tűnik soknak, de az összes jelentős szereplő reagált. És azt is látjuk, hogy a közvetítők, akik szintén nagyon fontosak, például gondolok az internet szolgáltatókra, média szolgáltatások nyújtóira, ők is mindannyian reagáltak. Aztán a sebezhető csoportok védelme és a függőség elleni küzdelem területén is sok választ kaptunk, úgyhogy kell egy kis idő, hogy a, alaposan megvizsgáljuk a válaszokat, és egy olyan jelentést állítsunk össze ezeknek az alapján, amelyek az önök jelentése mellett együtt a kettő megadja a jövőbeli mozgásunknak az irányt. Tehát jelen pillanatban nem tudok ennél pontosabb információkkal szolgálni, de remélhetőleg a konzultációról az imkóbeli szavazás, vagy a, talán a plenáris ülés sorra kerülő szavazás idejére már több információra fogok rendelkezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bromta asszony. Nem feltétlenül bátortalanít el az, amit mondott, de talán még fontosabb lesz az, az eredmény, amire mi jutunk. Hogyha a parlament egy konszenzusos megállapodásra jut, akkor lehet, hogy azt az Európai Bizottság kénytelen lesz követni. Persze a kezdeményezési jogukat nem akarom elvenni, nem ez a feladatom. Krajcman úr, mit szűr le abból, ami elhangzott? És hogyha valaki még szeretne hozzászólni, akkor ő is megkaphatja a szót. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nagyon köszönöm, elnök úr. A célom az az, hogy széles támogatottságot szerezzek a licencírozás rendszeréhez. És az előbb elhangzott az, hogy ez nem lenne egy aktív szubszidiaritás, hanem minden úgy maradna, hogy eddig is volt. És én azt gondolom, hogy a ha minden úgy marad, ahogy ez eddig volt, akkor már eleve az együttműködés azon fog megbukni, hogy minden tagállam a saját bevételeit akarja majd maximálni, és nem akar igazi licencírozást emiatt bevezetni, ez teljesen világos. Számomra a licencírozási rendszerben az lenne a cél, hogy az összes kolléga számára is mondom, akik aktív szubszidiaritást kívánnak, hogy a szubszidiaritást nem tehetjük csak úgy félre. Tehát valami nagyon ambiciózus keretet tudunk, ahogy az egyik kolléga elmondta, eh, ki tudunk alakítani. De most visszatérek Schwab kolléga által elmondottakra, hogyha egy minimális standardot kialakítunk, akkor itt azért nem csak egy olyan minimumra gondolok, ami egy abszolút minimum, hanem európai standardokra. A függőség, az illegálisok elleni harc, és eh, gyakorlatilag a tagállamok a szubszidiaritás elve alapján erre még rátehetnek más megoldásokat is, más szabályokat is, például, hogy ők a monopolit megengedik, vagy nem, például ilyen lehet ez is. És de ha a licencírozást kialakítjuk, én például Slezvik-Holstein tartománynak ismerem az alapszabályát, a lottó az továbbra is a tartomány kezében marad, minden mást egyébként lehet máshogy szabályozni. Tehát például jelen pillanatban a játékkaszinók tiltottak, de online módon meg lehetne ezt csinálni ott is. Tehát nagyon fontos, hogy ambiciózus szabályozásra van szükség európai szinten, de ehhez széles körre van szükség, mert hogyha ezt nem minnyáján e, támogatjuk, akkor a bizottság nem fog tenni tenni semmit az ügyben, ezt már most borítékolom, mert ők a zöld könyvet már erre kialakították, és nem fognak semmi, tehát így nem fog semmi történni. Tehát, hogyha ők azt fogják mondani, hogy ezek a parlamentben nem jutottak megállapodásra, akkor hagyjuk ezt, mert hiszen ők sem tudtak egységes megoldást találni. Tehát én azt mondom, hogy ez csak széles bázis kialakítás alapján eh, van értelme, tehát az ambiciózus vagy kevésbé ambiciózus lesz, de én azt gondolom, hogy a licencírozási modell az egy ajánlatos dolog. Tehát a minimális standard, ez most Schwab kollégának üzelem, hogy nem azt jelenti, hogy valami egészen abszolút minimumot szeretnénk, hanem európai keretet. És hogyha egy tagállam azt mondja, hogy nekem elég az európai keret arra, hogy a licenceket kiadjam, akkor ez nagyon jó. De hogyha egy tagállam azt mondja, hogy már pedig én a szubszidiaritás alapján ezt még rá akarok erősíteni erre, akkor az is rendben van. Tehát a minimális standardok és a standardok kialakítása között azért van különbség. Én erre azt mondom, hogy ez nekem nem gond, de a szubszidiaritás ezt lehetővé teszi, hogy erre módnyíjon. Tehát nem fogok nyilván fejjel menni a falnak, ami nagyon liberális lenne, hogyha azt mondom, hogy ha valamit Máltába megengedtek, akkor azt egész Európába meg kell engedni. Tehát erről szó sincs, hanem végső soron a tagállam fog dönteni ezekben a dolgokban, végső soron, de fair dolgon lehessen dönteni, átlátható eljárás legyen, licenceket átlátható rendszerbe lehessen kérvényezni. Én nem tudom, hogy például Németországban száz szolgáltatóból hogyan lehet hetet kiválasztani majd. Ez a bíróság előtt is már nem lesz lehetséges. És ezért én már a bizottság már erre már most nemet mondott, ez nem fog működni, tehát azt gondolom, ez legalábbis Németországban van így. Például, hogyha Slezik Holstein tartományban egy szerződést kötnek erre nézve, akkor már az államszerződést el is lehet felejteni, és végső soron az államszerződésben mindenről szó van a szerencsejátékról, és minden másról is. Tehát ezzel akkor már Németországban sem lesz értelme az államszerződésnek, tehát ezért is kérném önöket, minnyájukat, hogy akik aktív szubszidiaritást szeretnének, és azt mondják, hogy szükség van erre az irányelvre, akkor kérem a támogatásukat és a bizottságét is, mert hiszen ezzel előbbre vihetjük Európát. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Sálgye Mósze asszony szeretne hozzászólni, és hogyha a bizottság megengedi, akkor ő szól először, és utána majd önök az ütemterve, Sálgye az asszony. Megpróbálom angolul, hogy biztosan megértsék, amit mondok akkor most világosan szeretném mondani. Én nem az állami monopóliumot védem, vagy a frakcióm nem az állami monopóliumokat védi, hanem a tagállamok jogát, hogy meghatározzák a szerencsejáték piacokat. Tehát, hogyha Németország monopóliumot akar, akkor az engem nem zavar. A Dán modell az egy engedélyezési modell, szerintem ez nagyszerű, de nem fogom azt kérni a többi tagállamtól, hogy a Dán modellt fogadják el. Tehát azt akarom mondani, hogy az aktív szubszidiáltság nem zavar engem, ugyanakkor meg kell, ugyanolyan módon kell ezt meghatározzunk. A szubszidiáltás számomra fontos akkor aktív, hogyha európai szinten csinálunk valamit, akkor egyet érdek, de milyen módon? És Abad úr is azt mondta, hogy nem biztos, hogy elérkezette az idő az irányelvre. Én egyet értek vele, de szerintem európai szinten meg kell tenni valamit, hogy e, megvédjük, a, megerősítsük a fogyasztóvédelmet. A vita arról folyik, hogy, hogy hogyan. Szerintem azzal kezdhetnénk, hogy a tagállamok jobb együttműködését biztosítsuk. Tehát valamilyen fajta keretet alakítsunk ki. Nem akarok rögtön irányelvet. Lehet, hogy néhány év múlva, 5-10 év múlva majd szükség lesz az irányelve. Tehát elven nem vagyok ellene, de nem hiszem, hogy most erre elérkezett az idő. de ne vádoljon azzal, hogy nem, akarunk, nem akarok, hogy európai szinten tegyük valamit, nem akarom, hogy európai szintén tegyünk valamit. Ez nem így van, csak a megfelelő dolgot kell tennünk, és nem, szerintem az irányelv az nem a megfelelő dolog. De legyünk őszinték. Ne felejtsük el, kollégák, hogy ez a tanácsban is nehéz lesz, hiszen a legtöbb tagállam nem akar most rögtön irányelvet. Tehát akkor lépésenként haladjunk, és lehet, hogy néhány év múlva én is meg fogom védeni az irányelvet. De azzal ne vádoljon engem, hogy nem akarok európai lenni, vagy nem akarok semmit se tenni. Én egy kicsit, engem egy kicsit feldühített, hiszen nem védem az európai, az állami monopóliumokat, nem akarom azt, hogy ne tegyünk semmit európai szinten. Tehát akkor érti most, hogy milyen alapból indultam ki, és akkor nagyon jó megoldást találhatunk. A probléma a következő. Ha nem teszünk semmit, és azt mondjuk, hogy dolgozzanak együtt, akkor semmi se fog történni. Ugyanakkor igaza van, hogyha európai szinten akarunk valami irányt kirajzolni, akkor a tanácsot is be kell vonni. De láthatjuk, hogy, hogy nagy különbségek vannak, és kompromisszumra lesz szükség. Tehát ezért egy keretet kell biztosítani, hogy a különböző tagállamok tudjanak lépni hiszen szerintem az irányelvnek a az eredmény az világos, mert szükség van a, a tanácsa, de különben kell egy irány, de különben nem teszik meg. Tehát számomra világos, hogy szükség van az, a tanácsra, és aztán, amikor a szubszidiaritási elv belép, akkor hozzáadhatjuk ezeket a dolgokat. Tehát ezt meg kell valósítanunk együtt, nyilván az irányelvet a tanácsnak is el kell fogadnia. Májer úr. Szerintem gyakrabban kellene angolul vitázni, mert akkor szenvedélyes viták lesznek. Meyer úr akart. Korábban nem szólt hozzá, tehát remélem, hogy új, új gondolatokat fog hozzáadni. Köszönöm elnök úr. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt, és a jelentéstevőnek egyébként igaza van, és az ő szempontjából ezt joggal hozta fel, hogy nem osztom a véleményét. Mégpedig különböző megfontolásból is ez így van, de azért most a ma elmondottak alapján végsősorban ez logikus, majd még át kell, hogy vizsgáljam az álláspontomat. 27 tagállamunk van, 27 hagyományos elképzeléssel a szerencsejáték alkalmazásával. Ezt nem lehet csak egy tolvonással egységesíteni. Ez az egyik dolog. A második nagy agályom az az, hogyha bevezetünk egy irányelvet, és abban standardokat vezetünk be, mindegy, hogy milyen standardokat, de mondjuk tegyük fel a licencek kiadására nézve, akkor egy mozgalom fog beindulni, és egy állam se fog tudni akkor az elől elmenekülni, hogy ne adjon ki ilyen licenceket, engedélyeket, hiszen még olyan ország se, ahol eddig nem volt erre mód, de hogyha nagyon erőteljesen beindul ez a mozgalom, akkor ez azokban az államokban is kérdésé fog válni. Tehát egy irányelv végső soron valami kötelezettséget is magával hoz, illetve ezt szeretnénk, de másrésztről igényszintet is emel. Én ezt csak egyszerűen így be akartam most dobni itt ezt a két legfontosabb pontot, amit én kiemelni kívántam. Köszönöm. Hát úgy gondolom, hogy a, az igazi ügy itt az, mielőtt visszaadom Kracman úrnak a szót, az arra vonatkozik, amit Fox úr is mondott, hogy az online szerencsejáték fejlődése azt eredményezte, hogy nagyon sok fogyasztó részt akar venni ebben, és ez a szerencsejátékpiacot teljes mértékben megváltoztatta Európában. Ezt el kell fogadnunk. A kérdés az, hogy mit teszünk ezzel. És Edemóze asszony kérdése nagyon is realista, amikor azt mondja, hogy majdnem biztos, hogy a tagállamok még nincsenek, nem állnak készen arra, egy alapvetően integrált megoldást elfogadjanak. Azt érzékelem, hogy szeretnének a fogyasztóvédelmi ügyek egy részével foglalkozni, és vannak olyan országok, amelyek elméletileg megtiltják az online szerencsejátékot, de hogy a kollégák rámutattak, ez lehetetlen feladat. Ezért úgy gondolom, hogy realistának kell lenniük az országoknak akkor, amikor az online szerencsejátékokkal foglalkoznak, és el kell foglalniuk azt, hogy a dolgok megváltoztak. Lehet, hogy ez nehéz lesz, de talán tudunk egy kicsit segíteni nekik abban, hogy pozitív és pragmatikus nézőpontot foglaljanak el. És az állampolgárok is úgy gondolom tiltakoznak az ellen, hogy egy teljes mértékben irreális környezetet próbáljunk létrehozni, ami aláásná az igazságszolgáltatás és a jogrendszer öm, megoldásait ezen a területen. Vannak olyan országok, ahol illegális nyerni, és a nyereményeket, nyereményekért jelentkezni. Szerintem ez sem elfogadható. Az állampolgárok oldalán kell lennünk minden tekintetben, amikor megpróbáljuk előre mozdítani az ügyet. Kreutzmann úr, menetrend. But you have all the dates, I think. We, we gave a time. Megvannak a, önöknél a dátumok. Bizonyára ott van önél elnök úr, nálam nincsenek itt a papírjaim. Kérem, hogy ön olvassa fel. Elnök, azt hiszem, hogy úgy tervezzük, hogy szeptember 19-én szavazunk. Nyilván ez ennyi időt hagy akkor arra, hogy kompromisszumra jussunk. Már nagyon közel vagyunk, mondja Krajcman úr. Még Sádemoze asszonya sem, sincsenek olyan nagy eltérések. Annyi, hogy ő nem szeretne irányelvet. Erről döntenünk kell. Különben nem lesz többségünk. Elnök, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a mi jelentésünk, és az idő nyomása miatt nem kell aggódnunk, tehát hogyha több időre van szükségük az optimális eredmény eléréséhez, akkor mi oldalunkról nem, nincs kifogás, tehát kaphatnak még több időt, és úgy gondolom, hogy ha szeptember 19-hez ragaszkodunk, akkor nagyon kell koncentrálni a munkát. És inkább a szakbizottságban szeretném ezt a kompromisszum keresést megoldani, mint hogy a plenárison kerüljön erre sor. Kracman úr, megnézzük, hogy mi lesz az menetrend, Rül azt is mondta, majd megvitatjuk a helyzetet a frakciókban is, és megpróbálhatunk ragaszkodni a 19-hez, de nem fontos, hogyha a frakciók úgy érzik, akkor tudjuk halasztani. Elnökként én is azt mondom, hogy szeretném elkerülni azt a helyzetet, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy a bizottsági munka után is a plenáris nagyon sok módosító marad. Ez szerintem a szakbizottsági munka gyengeségét jelezné, és nagyon frusztrálna engem, különösen egy saját kezdeményezésű jelentésben, hogyha több száz módosító jut a plenárisra, az baj. Ezért úgy gondolom, hogy önök a szakértők, itt a szakbizottságon belül van meg a megfelelő bölcsesség és kötelezettségvállalás, tehát nekünk magunk között kell ezt megoldanunk. Mindenki vizsgálja meg, hogy a frakciója mire van kész, és akkor a plenárisra egy relatíve egységes és nagyon jó minőségű jelentést tudjunk benyújtani. Tehát nekünk kell minőségi munkát végezni ahhoz, hogy minőségi legyen az eredmény. Tehát, hogyha az árnyékjelentéstevők más menetrendet szeretnének, akkor nyilván um, elmegyek az elnökök értekezletére, és a plenárison egy új helyet kérek. De nagyon fontos, hogy világos és egyértelmű legyen a, a véleményünk, és egy jó kompromisszumos csomagot juttassunk a plenárisra. Krácmán úr, a legtöbb módosító indítvány sokkal konkrétabbá fogja tenni ezt a jelentést. Az egyetlen problémánk az az, hogy döntenünk kell arról, hogy irányelvet akarunk, vagy nem. Igazából ez az egyetlen nagy ö, eltérés, amit látok a vélemények között. Még van pár apró dolog, de azok nem olyan súlyosak. Ez a legfőbb dolog, amiről muszáj dönteni. Én nagyon örülnék, hogyha óriási többséggel tudnánk ebben dönteni, de hát látja, hogy akár a frakciókon belül is, nem csak a néppárt, hanem más frakciókon belül is különböző vélemények vannak a különböző országokból, és ez probléma. Úgyhogy nem tudjuk azt mondani, hogy hát ez csak az én hatásköröm betartozik, vagy Seldemóza asszonyéba. Talán meg tudjuk oldani az árnyékjelentéstevői ülésen, de ha nem tudunk rövid idő alatt dönteni, akkor majd halasztunk. Köszönöm. Köszönöm szépen mindannyiuknak ezt a nagyon élénk és az egyik legérdekesebb vitát, amint tartottuk. Erről kell, hogy szóljon a politikai munkánk. Az utolsó napirendi pontunkra térünk át ma. Véleménytervezet Antonio Fernando Correa de Campos professzortól, a gazdasági szakbizottságnak. Küldjük meg majd ezt a véleményünket az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformjáról. Azonnal megkapja az előadó a véleményt. Ennyi kijelentéstevők tekintetében itt van Schwab úr, a néppárt részéről, az Alder részéről, Kreutzmann úr, zöldek, zöldektől van valaki? Kanfen úr nincs itt, Dion úr vállalja? Jó. Én leszek az ECR részéről, Szavinyi úr pedig nincs itt. Nagy örömmel üdvözlöm az Európai Bizottságot is. Pezolini úr, asszony van itt, nem? Guy Kopen, asszony akkor. Ő fog az Európai Bizottság részéről reagálni. Jó. A verseny főigazgatóságról, ugye? Igen. Jó. Correra Campos úr, öné a szó. Senhor Presidente e caros colegas, uh, muito obrigado. É, é necessário contextualizar. Elnök úr, tisztelt kollégák, nagyon köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nekem nagyon fontos, hogy beszéljek ezekről a gazdasági érdekekről hiszen a modern államainkban honnan is származnak ezek a szolgáltatások. Ez a gazdasági fejlődés kapcsán ezek a gazdasági fejlődés kapcsán keletkeztek, ahol ilyen kollektív javakat lehetett felkínálni. Tehát szociális és néhol gazdasági okai is voltak ennek, és néhol mindkettő szerepet játszott ebben. Ezek a szolgáltatások, ezek még ma is léteznek, mivel a piac még ma sincsen a, abban a helyzetben, hogy mindent felkínáljon. Tehát még mindig vannak olyan javak, amelyeket ezeken a csatornákon keresztül bocsátanak rendelkezésre. Néha a kereslet szabályozza a kínálatot, de néha vannak olyan javak, amelyek szolgáltatások is egyben vannak olyan lyukak a piacon, amelyekre nincsenek fontos szolgáltatások. Tehát néhol általános gazdasági érdekből az európai gazdasági szociális modell keretében kerülnek ezek felkínálásra, és hiszen itt az nagyon fontos, hogy mindig szükség van kiegyensúlyozott állapotokra ebben a modellben. Vannak olyan megoldások, amelyek eddig jól működtek, a Faltman ítélet is előidézte ezt, azonban még ma is vannak olyan szolgáltatások szociális területen, ahol jobb eszközökre van szükség, amelyek jobban gondoskodnak arról, hogy a szociális szolgáltatások minősége megfelelő legyen. A diversifikáció rendkívül fontos ezen a területen, akkor is, hogyha itt különböző szolgáltatásokról van szó, tehát itt nem szabad, hogy ö, felboruljonnak az arányok, és ö, ezért is ö, előkészítettünk néhány javaslatot, annak érdekében, hogy a bizottságot felkérjük arra, hogy tegyen lépéseket, és hogy olyan szabályok, jogszabályok kerüljenek kiadásra, amelyek ezeket az érdekeket figyelembe veszik. A Lisszaboni szerződésben is egyébként elismerésre kerülnek ezek a szolgáltatások, ezeket azonban még összhangba kell hozni a 106-os és a 107-es cikkel. Tehát ezek az általános közérdek érdekében nyújtandó szolgáltatások, és ezeket oly módon kell nyújtani, hogy a szociális szempontokat figyelembe vegyék. Nagyon fontos, tehát hogy ezek az általános gazdasági érdekeket is figyelembe vegyék, mert különben nem tudunk különbséget tenni a szolgáltatások, gazdasági szolgáltatások közérdekből történő nyújtása és nem közérdekből történő nyújtása között, és ezért nagyon fontos, hogy az állami megbízásokat regionális és helyi szinten is figyelembe kell venni. Nagyon fontos a jól áttekinthető, átlátható eljárás ezen a területen, mert egyébként ezeknek részben nincsen kihatásuk a belső piacra sem. Nagyon örülök a kollégák javaslatainak szeptember 2-áig nyújthatják még be a módosító indítványaikat. 19-én fogunk itt szavazni a szakbizottságban. Én minden javaslatot örömmel várok, és a kritikát is egyébként elbírom viselni, tehát nyitott vagyok, és várom a módosító indítványaikat. Nagyon szépen köszönjük, Svágor. Köszönöm szépen, elnök úr. Én árnyékjelentéstevője vagyok a frakciómnak ebben a témában. Nagyon köszönöm a jó munkát, a jó együttműködést, és ahogy önt ismerjük, a jelentéstevőt tudjuk, hogy alapvető vitákra nyitott lesz, és a különböző tevékenységeket így sikeresen fogjuk tudni végrehajtani. A bizottság munkája néhány pozitív szempontot említett meg, például a de minimis szabályozás figyelembevétele lokális szinten, de a specifikus kivétel szabályok végrehajtása is a szociális területen, és az olyan szolgáltatások, amelyek közérdeket szolgálnak, ezekre alsó küszöbb értéket kell kialakítani, és a gazdaság és nem gazdasági érdekű szolgáltatások elkülönítése, megkülönböztetése is rendkívül fontos, és ahogy azt a bizottság kidolgozta, a belső piac szemszögéből is ez rendkívül fontos, hogy megfelelő megoldásokat lehessen elérni. A Corriere de Campos kolléga által elmondottakhoz hat fűzek három pontot, amelyel kapcsolatban egyébként mondosító indítványokat is be fogok nyújtani. A kolléga a 14-es cikkel kapcsolatban és a 106-os és a 107-es cikkel kapcsolatos versenyszabályokkal kapcsolatban is kéri a ö, ö, módosításokat, és ö, ezzel kapcsolatban mi azt szeretnénk elérni, hogy itt csak a segélynyújtással kapcsolatos szabályokra térjünk ki. Ezt egyébként Almúnia úr is a gazdasági szabályokkal kapcsolatban kihangsúlyozta, és egyes iparágakban elképzelhetőek lennének ettől eltérő szabályozások, azonban itt nagyon fontos a szubszidiaritás elvének a figyelembe vétele, amit most itt az előbb elég gyakran említettünk itt a bizottságban, nagyon fontos, hogy az önkormányzatok tönthessenek azt illetően, hogy mi az, ami az ő érdeküket szolgálja, és mi az, ami nem. Az állásfoglalásában általános közérdeket szolgáló gazdasági szolgáltatásokat és a nem közérdekű szolgáltatások elhatárolását javasolja. Én azt gondolom, hogy ez hasznos lenne, azonban a tagállamok mérlegelésére van bízva, hogy például egy dajka Belgiumban például általános közérdekű tevékenységet, szolgáltatást végez, Németországban ez nem így van. Ezen változtathatunk, és a hatos pontra még hadd térjek ki, ezek a különböző közbeszerzésekre utal, a közbeszerzése vonatkozó jog kapcsolatban elmondható az, hogy a különböző lokális és regionális szolgáltatásokra a de minimis szabályozást javasolja a bizottság alkalmazni. Kedves kollégák és kedves jelentés jelentéstevő. Azt gondolom, hogy ezekkel az itt említett pozíciókkal jó eredményeket fogunk tudni elérni, és az az Altmark ügyben 2003-ban az Európai Bíróság által hozott ítélet az Európai Bizottság ellenőrző szerepét kizárja. Én azt gondolom, hogy ez az ítélet oda vezethet, hogy egy szolgáltatás akkor számít köz érdekű szolgáltatásnak, hogyha az ebben az ítéletben szereplő négy alapfeltétel teljesül. Annak az ellenőrzése, hogy ez a négy alapkritérium teljesül-e, ez viszont nem az Európai Unió hatáskörébe tartozik, és ezért is gyakorlatilag a tagállam vizsgálhatja, hogy ez a négy kritérium teljesült-e, hogy szubvencióban részesülhessen az az adott szolgáltatás. Tehát én nagyon örülnék annak, hogyha a 14-es cikk, tehát a Lisszaboni szerződés 14-es cikkével kapcsolatos pontot még a jövőben bővebben is megvitathatnánk. Köszönöm szépen. Um, Köszönjük szépen, Kreuzmann Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Korea de Campos úrnak gratulálni az állásfoglalásához, és én azt gondolom, hogy ő joggal üdvözölte a bizottság javaslatát. Azt gondolom, hogy pontosan a gazdasági válság tükrében nagyon fontos az, hogy a közérdekű szolgáltatások területén világos jogi kereteket alakítsunk ki, és ennek az kell, hogy legyen a célja, hogy a köz gazdasági érdekben álló szolgáltatásokat hatékonyan és a lehető legészszerűbben tegyük lehetővé. Azt gondolom, hogy az Altmark ügyben hozott ítélet útmutatásként szolgálhat. Ezen a területen azonban továbbra is maradnak kérdések, amelyeket a hatóságoknak kell ma jelen pillanatban megoldaniuk. Jelen pillanatban nem olyan világosan eldönthető az, hogy, hogy közérdekű gazdasági szolgáltatásról van szó, vagy nem és ezért ez néha a közbeszerzések területén is nehézségekhez vezet. Ezért a tagállamoknak itt világosságot kell teremteni ezen a területen, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a jogi keretet még pontosítani kell. A diversifikáltabb megközelítés, ahogy ezt a bizottság javasolja, ez egy helyes megközelítés lehet. Az EU versenyjog keretében nem szabad, hogy a célt szem elől tévesszük, nagyon fontos, hogy fair, diszkriminációmentes sem működhessenek a szabályok a belső piacon. Nagyon fontos az is, hogy az általános gazdasági érdekből végzett szolgáltatásokra ezek érvényesülhessenek, de nyilván a ráfordításnak az eredménnyel arányban kell állnia. Tehát például, amikor a tagállamok között nem játszik olyan nagy szerepet az az adott eset, olyankor nem szabad a teljes keménységével lecsapni a szabályozásnak ezekre az esetekre. Tehát a megfelelő arányosság is nagyon fontos a ráfordítás és az elért eredmény között. Én bízom abban, hogy a bizottság ezt a megfelelő finomsággal és tapintatossággal fogja alkalmazni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos éppen ezért, hogy a csekély mértékű vagy csekély jelentőségű szolgáltatások esetén erre figyelemmel legyünk. A szolgáltatások díjazása során nem szabad a szektorban általánosan érvényes eh, árésekből kiindulni, hanem nagyon fontos egyéb kritériumok figyelembevétele is, és az általános gazdasági érdekek figyelembevétele, hiszen hogyha valaki szolgáltatást nyújtott, azért díjazást is kell, hogy kapjon. Nagyon fontos tehát a hatékonyság és ezért nagyon fontos a motiváció a hatékony gazdálkodás érdekében, és így a közpénzek hatékony felhasználásának a biztosítása. Azt gondolom, hogy ezt a pontot még jó lenne pótulagosan felvenni a javaslatba, ezt módosító indítványban fogom javasolni. Nagyon köszönöm Correia de Campos kolléga munkáját, köszönöm. Uh, Mr. Dion, I think is... Dion úr. No, Dion úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a véleményt, mert nem hiszem, hogy szükség van módosítókra. A fő feladat a világosabbá tétel, ahogy ezt a bizottság is megfogalmazta. amikor jogalkotási kezdeményezésről van szó, akkor lehet, hogy lennének kétségeim, de ugyanakkor szerintem a kettes bekezdés a véleménytermezésben rendben van. Az egyszerűsítés a másik feladat, a bizottság már is fontos javaslatokat tesz, a de minimis, tehát a minimális, minimalista megközelítést illetően. Ez is rendben van. Az egyetlen aggályom a bizottság közelményével kapcsolatban az, hogy a vége felé a bizottság egy újfajta megközelítést fogalmaz meg, hiszen a tagállamok hatékonyságát akarja mérni. Ez számomra új. Tehát itt másról van szó, szóval azt akarják megvizsgálni, hogy a tagállam elég hatékonyan működik-e ilyen szempontból, és nem hiszem, hogy ezt én támogatnám. És a jelentéstevő is viszont világosát teszi, hogy a versenyszabályokon kell ennek alapulnia, nem más, más szabályokon, tehát támogatom a jelentéstevőt. Köszönöm. Én röviden szólnék hozzá, mint a frakció márnyék jelentéstevője. Szeretném megköszönni Antoniónak, hogy a vitát megnyitotta ezzel kapcsolatban, de vannak olyan területek, ahol szerintem nem eléggé koncentrált a bizottság javaslatára tehát az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban eh, a, vilá, a bizottság világossá teszte, hogy vannak itt politikai eh, meggondolások is, tehát egy állami monopóliumi szervezet által eh, nyújtó szolgáltatás az a tagállamoknak a választásán alapul. Épp ezért a különböző meghatározások itt nem érvényesek, mert bizonyos tagállamok más-más megoldásokat tesznek. Például az Egyesült Királyságban a víz szolgáltatást azt magáncégek nyújtják, de nyilvánvalóan ehhez megfelelő világos szabályok vannak. Tehát ez minden tagállamnak a saját választása, tehát más tagállamokban, ahol a vízszolgáltatást azt regionális vagy más hatóságok nyújtják, nyilvánvalóan másként fognak eljárni. Tehát én De Jong úrral szemben a, egyetértek a bizottsággal, amikor a hatékonyságra és a minőségre teszik a hangsúlyt. És ez a magánszektornak e, a munkáját illeti, amikor az állami szervek e, határozzák meg a szolgáltatás nyújtás követelményeit. Tehát, hogy milyen szintű nyilvános támogatásra van szükség, hogyha Eh, azok eh, normál profit termelő kritériumok alapján nem megvalósíthatók, akkor másra van szükség. Tehát a bizottságnak a megközelítése az, hogy e, van e az Altmark eh, határozat ítélet, amely már kijelöli az utat, de ugyanakkor vannak még területek, ahol változtatásokat kell eszközölni tehát például gazdasági kritériumok a, alapján lehetnek magáncégek, amelyek szolgáltatnak, és olyan területeken, amelyek korábban állami monopóliumok vannak. Heidi Rullet és más kollégákat be kell vonni ezekbe a kérdésekbe, nyilván mert ezek kapcsolódnak a közbeszerződésekhez, és ahol konszolidációról van szükség a helyi hatóságok, között, akiknek a versenyszabályoknak meg kell felelni, hogyha közbeszerzésről van szó. Tehát azt hiszem, hogy egyetértek Schwab úrral, ahogy arra koncentráljunk, hogy a bizottság mit szeretne tenni, és ne terjesszük ki új politikai előjogokra. Tudom, hogy nagyon sokan régóta szeretnék ezt megvalósítani, de szerintem itt nem az, erre van szükség. Három hozzászóló van még, és utána a biztos, bizottság szól hozzá és fél hétre végeznünk kell, tehát nyilván összefogják a mondani valójukat. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Antoniónak gratulálni, hogy ennyire jól szintetizálta a különböző véleményeket a véleménytervezetben, ilyen röviden. Egyáltalán nem volt ez könnyű egy ilyen komplex témában. Antonio, sikerült ez. Úgyhogy lehet, hogy kicsit eltúlzom itt a dicséreteket, de mindenképpen nagyon örülök neki, és csatlakozok annak ahhoz, amit Antonia a kettes bekezdésben írt. Schwab úr, azt hiszem, hogy megvitathatnánk ezt a dolgot, mert egy minőségi keret az általános gazdasági szolgáltatások számára, ebben mindenki egyetért, hogy ilyen kell, de egy közös minőségi kerethez definiálni kell a kritériumokat, a célokat és azokat az érdekeket, amelyeket értékeket, amelyeket ezeknek a szolgáltatásoknak teljesítenie kell, és persze kell, hogy legyen jogbiztonság, de hát pont ez a nehéz a témában, hogy mindez a tagállamok ellenére kell, hogy létrejön, a szubszidiás elve ellenére kell, hogy létrejöjjön. De ha hát tényleg akarjuk, és tényleg uh, konstruktív vitát folytatunk, akkor el tudunk ide jutni, és meg tudjuk ezt tenni az Európai Bizottságnak is volt egy véleménytervezete. Közös utat tudunk találni, ha nagyon akarunk. A hármas bekezdéssel kapcsolatban Antoni azt hiszem, hogy egy kicsi módosítót benyújtani. Alapvetően egyetértek ezzel, de a piac hatékonysága tekintetében az aktív, a szociális jogok aktív védelme sem maradhat ki innen. A fogyasztók aktív védelme éppenséggel a hatékonyság és a belső piac versenyképességének a részét képezi. A munkavállalóknak a jólétét a munkájukban biztosítani kell. Így fogják ők értékelni a belső piacot, és így fognak akarni versenyképes belső piacot létrehozni az ő munkájukkal. Persze a definíciókkal kapcsolatban, mint ahogy mindig, ugyanazokat a vitákat folytatjuk le. Ez nem szabad, hogy megakadályozzon minket a munkában, fog, folytatni kell. Az általános érdekű, nem gazdasági jellegű szolgáltatásokról, illetve az általános érdekű gazdasági érdekű szolgáltatásokról és ezek elhatárolásáról évek óta vitázunk. Ugyanakkor itt van most egy válság a nyakunkon, ami arra kényszerít minket, hogy, hogy változtassuk meg azt, ami a fejünkben van, változtassuk meg azt, amin eddig gondolkodtunk, és egy kicsit legyünk nyitottabbak, és próbáljunk világosan definiálni, de pontosan azért, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen szolgáltatásokkal tartozunk a fogyasztóknak, aztán a magánszektort, a közférát is figyelembe véve, érjük el azt, hogy a versenyképességünk megmaradjon. Középtávon meg kéne találni azt az eszközt, amivel biztosítani lehet a közös belső piacot ezen a kulcsfontosságú területen belül is, hogy a globalizációs kihívásokkal szembe tudjunk nézni. Ott egy szocialista mondja ezt, de hát itt van a globalizáció. Gyerünk! De azért legyenek szabályaink, legyenek olyan szabályaink, amelyekkel osztozunk, amelyeket mindannyian akarunk. Köszönöm szépen, Antónió, és azt hiszem, hogy igazából még a, a kis KKV-k és a kis volumenű közbeszerzések esetében is fogok egy kis pontosítással élni, hiszen ez is egy nagyon fontos terület. Itt is nagyon pontosnak kell lennünk. Köszönöm szépen a munkádat. Köszönöm, Vernya asszony. Karecavit asszony kapszott. Köszönöm, és köszönöm Antonio, mondja Koreca Bild asszony, hogy a verseny torzítás nélkül az innováció előmozdításával és a, a, a piaci hatékonysággal kapcsolatban is szóltál, a Malcolmmal és más előttem szólókkal is egyetértek. Végre sikerült egy kompromisszumot amit e- elérnünk, és akkor a szubszidiaritás volt az előremutató út. Úgy döntöttünk, hogy ez az a kompromisszum értelmében, amely irányba elmozdulni szeretnénk. Úgyhogy most ne nyissuk újra a vitát. A, az egységes piacról szóló intézkedés csomagban erről már döntöttünk, ne nyissuk, ki, ne nyissuk meg újból a vitát. A jogszabályalkotási tervezet szerintem nem megfelelő a piaci kudarcok kompenzálása az első bekezdésben szerintem nem megfelelő megfogalmazás, és szerintem a négyes bekezdésben sem megfelelő arról beszélni, hogy nagyon jól elhatárolhatóak az általános érdekű nem gazdasági jellegű a gazdasági érdekű szolgáltatásokról. Köszönöm. És most Weiler asszony végül kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy Bild kolléganő után kerülhettem sorra, mert azt hiszem, hogy nagyon eltér a véleményünk, és még ha ilyen szépen fogalmazunk, sem tudjuk ezt a véleménykülönbséget elfedezni. Tehát például, hogyha van olyan, hogy egy piac hiányosságokkal jelentkezik, mert nagyon sok szabályozatlanság és liberalizáció van, akkor az én frakcióm igenis az újra szabályozást tartaná jó megoldásnak, és a nagyon jó konszenzusnak tartanánk azt, hogyha például főként Nagy-Britanniában, de nem csak ott, hanem máshol is túl sokat liberalizáltunk a pénzügyi piacokon, és ezt mutatják a tapasztalatok. És ez egy alapvető kérdés, és Antónió nagyon szépen fel is írta a véleményébe, és Benedett is újra meg, kihangsúlyozta ezt, hogy mi azt gondoljuk hogy igenis a piacnak szüksége van szabályzásra. És még nagyon jól vissza tudok emlékezni arra, hadd mondjam el ezt még, amikor én a public eh, partner a közbeszerzésekkel, a PPP-kkel kapcsolatban elmondtam, hogy vannak jó projektek, és vannak rossz projektek, amelyek igenis eh, ezek között, a projektek között károkat okoztak. Azonban dönthessük el azt, hogy ki mit szeretne tenni ezen a téren, de minőségi standardokra szükségünk van, és talán Schwab úr még emlékszik arra, hogy a kereszténydemokraták konzervatívak azt gondolták akkor, hogy nem fogadják el az én javaslatomat, mert ez egy rekommunalizációt jelentene, ami nagyon észszerű lenne. Na most ezért valahol el is veszett utána, és akkor most, ha megnézzük, hogy mi történt az ezt követő években, akkor hadd mondjak ellentönöknek nálunk, ugyanis Németországban nagyon sok visszaönkormányosítás figyelhetünk meg. Nagy létesítmények vannak, amelyeket újra az önkormányzat visszavett saját kezelésébe, és e, tehát ez a rekommunalizáció, ez Nagy-Britanniában is lezajlott, még, még keresztény demokraták által vezetett önkormányzatokban, régiókban és városokban is, például az új energiapolitika kapcsán Németországban nagyon is végig gondoltuk azt, hogy esetleg a tartományok, a járások és az egyes önkormányzatok azokat a részesedéseket ne vásárolják vissza, amit korábban privatizáltak, annak érdekében, hogy jobban, hatékonyabban és költséghatékonyabban tudjanak dolgozni, oly módon, hogy a polgáraik közreműködésével új energiaforrásokat tudjanak kihasználni. Tehát annak az ellenkezője van, mint amit korábban megfigyelhettünk, tehát korábban a különböző szolgáltatások privatizációját figyelhettük meg, de most úgy azt látjuk, hogy ez visszafordult, és az önkormányzatok visszaveszik ezeket saját kezükbe. De úgy döntöttünk, hogy ezt nem itt fogjuk eldönteni Brüsszelben, de én nagyon boldog vagyok, ha megfigyelem, hogy hogy alakulnak a dolgok, ugyanis a nagy pénzügyi piac is elszabadult, és hatalmas pénzügyi költségeket ró a nagyokra is, és a kicsikre is, a kommunális szolgáltatókra is, a különböző otthonokra, a vízszolgáltatókra, hulladék és energia szolgáltatókra is. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon élénk vita folyt erről. Most akkor a bizottságot kérem meg, hogy e, a javaslat hátteréről beszéljen, és aztán Dekomposz kolléga összefoglalásra kap időt, és aztán az ütemtervről is beszélünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Talán hasznos lesz emlékeztetni arra, hogy mi a kerete és a célja ennek a reformnak, tehát az általános gazdasági jellegű szolgáltatások esetében. Nem liberalizációról vagy privatizációról van szó, nem a, minő, a szolgáltatások minőségéről, hanem szeretnénk meghatározni a szabályokat, amelyek alapján a közhatóságok a közszolgáltatást a kompenzációját megoldhatják, megoldhassák. Épp ezért a javaslat jogi alapok dolgokat keresett, ez a a 106-os cikk. A céljai ennek a reformnak, amelyet a márciusi, márciusban is létrehozunk, az, hogy világosá tegyük ezeket a kérdéseket. A mai vita nyilvánvalóan mutatja, hogy konszenziális ez a vita. A bizottság a, ezt a joghatóságán belül szeretné, a bíróság joghatóságának megfelelően szeretné megtenni, tehát hogy világosát tegyük ezeket a kérdéseket, de a bizottság minél világosabbá szeretné tenni az alkalmazandó, tehát az érvényes szabályokat, és azt, hogy mit ért mit érthetünk a gazdasági szolgáltatások, általános érdekű szolgáltatások és más fogalmak alapján alatt. Másik célkitűzés, amely a közleményben belefoglalódott, az, hogy minél sokfélébb szabályok lehessenek, azért, hogy jobban figyelembe vegyük az általános gazdasági jellegű szolgáltatásoknak a sokféleségét. És mivel a hatásuk is nagyon különböző a versenyre és a közösségen belüli vers, kereskedelemre. Ez persze azt jelenti, hogy az általános gazdasági jellegű szolgáltatásokat, szabályait minél jobban egyszerűsíteni szeretnénk. Ugyanakkor ezen szolgáltatásokat, illetve amelyek a közösségen belüli kereskedelmet befolyásolják, és az európai gazdaság versenyképességét szeretnénk a kompenzációs hatásokat figyelembe venni a, a, a versenyre, és jelzéseket adjunk, hogy ezen szolgáltatások minél hatékonyabban működhessenek. Nem akarjuk most persze itt a hatékonyságot vizsgálni, hiszen amint egy általános jellegű szolgáltatást hatékonyan nyújtanak, e, tehát akkor nincsen állami támogatásról szó, hanem arról, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy ők is ösztönzőket vezessenek be, azért, hogy ezek a szolgáltatások hatékony módon legyenek nyújtva. Összefoglalásként jelezni szeretném, hogy ezek a dokumentumok szerkesztésében előre haladunk, és nem sokára ezeket nyilvánosabbra is hoz, nyilvánosságra is hozhatjuk. Köszönöm. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon komoly segítséget nyújtott nekünk. Köszönöm, hogy a kontextus ilyen jól megvilágította. A jelentéstevő úr, kívánne zárszóként konklúziókat levonni, illetve kérem, hogy emlékeztessen a menetrendre. Eh, Köszönöm szépen. Bem dentro da ciência política, mas estivemos lá perto. Uh, o que, aliás, uh, igen, hát én nem is reméltem volna, hogy ennyire élettel tedi lesz ez az eszmecsere. Ez egy olyan eszmecsere volt, amit nagy örömmel hallgattam végig. És az a benyomásom, hogy nagyon sok hasznos és pozitív dolog is elhangzott, és azt gondolom, hogy vannak olyan pontok, amikben konszenzus van, és én azt gondolom, hogy az Altmark ügy, Altmark ítélet, ez az inspirációk tárháza lesz. És azt gondolom, hogy sok kisebb és nagyobb közérdekű szolgáltatásról is beszélhetünk, és én azt gondolom, hogy talán azokra kéne koncentrálni, amelyek jelentős befolyást gyakorolhatnak. És azt gondolom, valóban vannak kihatások a szellemi tulajdonra és a helyi és regionális önkormányzatokra. Tehát azt gondolom, hogy elég sok témakörrel függ össze ez a témakör, és a szubszidiaritással kapcsolatban is. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy szubszidiárisan vagy központi szemszögből szeretnénk eljárni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a szerződés mit irányoz elő. A tagállam, tagállamoknak persze határozatokat kell hozniuk, de a központi szintnek is aktívá kell válni, hiszen így gyakorlatilag mindig egy torzulásról van szó. Hiszen képzeljük el például azt az esetet, hogy a bizonyos jogi rendszerek között vita alakul ki, hát akkor ilyen esetekre nem új definíciókra van szükségünk, hanem tisztázásra van szükségünk, és a bizottság eléggé világosan kifejtette a véleményét e, azzal kapcsolatban, hogy miért is szeretné a bizottság ezeket a fogalom meghatározásokat még világosabbá tenni. Én azt hiszem, ez nagyon egyértelmű volt a hozzászólás a bizottság részéről, és e, tehát megkülönböztetjük itt a bizottság szövegében egyébként általános gazdasági érdekű szolgáltatások szerepelnek, és a nem általános gazdasági érdekű szolgáltatások szerepelnek, és ezért is került sor a táblázat elkészítésére is, hogy ezek minél világosabbá váljanak. Azt gondolom, hogy nem csak egyszerűen a szubszidiaritás alibije mögé nem bújhatunk el, nem rejtőzhetünk el, hanem nagyon sok pontot kell európai szinten tisztáznunk. Elnök úr, akkor még következő pontokat szeretném elmondani. Először is nagyon sok mindent tanultam öntől, elnök úr, mert hiszen már nagyon sokszor beszéltünk erről a témáról, ebben önnek igaza van, és még sose tudtunk megegyezni. Ebben is igaza van, de talán gondolhatjuk azt is, hogy akkor a következő tíz évet sporoljuk is meg magunknak? Hát én azt gondolom, hogy a bizottság nagyon világos volt a véleményében, és az elnök úr is nagyon szépen elmondta, hogy a bizottság a teljes hátterét megvilágította ennek az eszmecserének. És ezért nagyon köszönöm nekik, hiszen itt a 106-os cikkben szereplő jogalamról beszélünk, és ezt az egészet szeretnénk még jobban világossá tenni, és az Európai Bíróság jogalkotását persze tiszteletben tartani. Köszönöm szépen. A vita folytatódni fog, és a szubszidiaritással kapcsolatban egyetérteket hát már 10 éve, 12 éve vitázunk erről. A legfontosabb az, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 2 dél, mert szeptember 19-én szavaznunk kell, hiszen a gazdasági szakbizottság október 4-ig meg akarja kapni a véleményünket. És ahogy Queen Cooper asszony rámutatott, az Európai Bizottság is egy javaslatot fog előkészíteni, úgyhogy már is késésben vagyunk. Egy hónappal ezelőtt meg kellett volna csinálni, de hát nem baj, ez van. várjuk a módosító indítványokat, én magam is fogok ilyesmit benyújtani. Aztán 19-én azonnal szavazunk, persze előtte megvitatjuk a módosítási javaslatokat, és megpróbálunk kompromisszumba jutni. Most 9-e vagy 9? 19? 19-e. Holnap, és ezzel a mai ülést lezárom, köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, mondja az elnök úr. Különösen, hogy most hallani is lehet őket, nem úgy, mint a reggel elején. Sajnálom, hogy egy kicsit túlhúztuk a munkát, holnap reggel kilenckor fogunk találkozni, pontosan. Az EU és Kína kereskedelmi kapcsolatairól ö, beszélünk. tíz órakor megkezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenképpen hozzák el a szavazókártyáikat. Majd néhány érdekes prezentáció lesz a mobil közlőhálózatok közötti barangolásról és a fogyasztók jogainak az erősítéséről. A délután folyamán egy új jogszabályalkotási tervezettel kapcsolatban kezdjük el a munkát a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésével kapcsolatban. Aztán egy nagyon érdekes prezentáció lesz a bizottság részéről a termékbiztonságról.